Bonjour, good morning, bon dia. Jó reggelt kívánok mindenkinek, mondja az elnök asszony. Arról szeretnék értesíteni mindenkit, hogy portugálul fogom folytatni, tehát kérem, hogy tegyék fel a fejhallgatójukat. Vamos dar início à nossa... Nos, rendben, akkor kezdjük meg a mai munkánkat. Négyes napi rendi ponttal folytatjuk az elnök közleményei. Először is. Új képviselőnk van itt a szakbizottságban. Justina Ditroszkájt asszony az ALDE frakció részéről. Nincs itt úgyhogy nem tudjuk őt köszönteni, minden esetre azért üdvözöljük ezzel együtt. Itt az Nőjogi Bizottságban második közleményem. A parlament alapszabályzatába bekerül egy javaslat a gender mainstreamingről. Egy olyan javaslat ez, amelyet Gormai asszony dolgozott ki, az akkor bizottság alelnöke, és a mi szakbizottságunk elnöke. Azt javasolják ugyanis, hogy a 49-es cikkben szerepeljen egy új mondat. Van egy dokumentumunk is, de az most nincs itt nálam. Ezt a javaslatot tehát az elnökök értekezleti, a szakbizottsági elnökök értekezletéhez fogják beterjeszteni, majd az Európai Parlament elnökéhez. Következő közleményem az Európa Tanácssal kapcsolatos. Lehetőség nyílt arra, hogy együttesüléseket tartsunk az Európa Tanács parlamenti hálózatával, erőszaktól mentes nők. Ez a hálózat 2006-ban jött létre, nagyon sok eseményt szerveznek, különböző tevékenységeket az erőszak elleni küzdelem területén, elsősorban a nők elleni erőszak ról beszélek, és 2009 óta a fő célja az, hogy az Európa Tanács egyezményét ratifikálják. A nőket érintő családon belüli erőszak elleni küzdelemről szól. Eddig az egyezményt, amelynek neve az isztambuli egyezmény, ezt még csak Törökország és Algéria írta alá, de folyamatban van már a ratifikációs folyamat például az Egyesült Királyságban, Hollandiában. Mendez volt a úr a jelentés készítője az Európa Tanács részéről. Ezért tehát együtt fogunk működni ezzel a hálózattal a jövőben. Ötös napi rendi pont következik. Az elnök közleményei a koordinátorok ajánlásáról. November 16-i, illetve december 10-i ülés jegyzőkönyveit kiosztottuk, hogyha nincsen ezzel kapcsolatban semmilyen észrevétel, akkor ezeket az ajánlásokat jóváhagyottnak tekintem. Hatos pont. A következő ülés jegyzőkönyvének elfogadása 2011. október 3-a, ez szerepel a napi rendben, 2011-es dátum. Hogyha egyetértenek, akkor ezt jóváhagyottnak tekintjük. Következik akkor a hetes napi rendi pont. Tehát hetes napi rendi pont, 2011. évi mentesítés, Nemek közötti egyenlőség Európai Intézete. A jelentéstevő Klibéti asszony. a 7-es és a 8-as napi rendi pontot együtt fogjuk megvizsgálni. A 8-as napi rendi pont a 2011. évi mentesítés az EU általános költségvetése 3. szakaszbizottság. Klivéti asszony a jelentéstevő mindkét jelentés esetében parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. E, románul szeretném folytatni, de sajnos ma e, nincsen román fülke, tehát legközelebb már majd tolmácsolnak románból. A hetes pontot illetően a 2011-es évi nemek mentesítésről nemek közötti egyenlőség Európai Intézet esetében hogy is mondjam, nem igazán vonzó jelentés, hiszen számokról szól, mégis nagyon fontos, hiszen véleményem szerint ez az Európai eh, Nemek Közötti Egyenlőségi Intézet nagyon jó munkát végez és miután a számvevőszék dokumentumát elolvastam, elolvastam eh, leírtam néhány javaslatot. Mivel ez az intézmény nagyon fontos szerepet játszik a nemek közötti egyenlőségben és eh, ezek integrációban az európai szakpolitikákban, valamint a diszkrimináció elleni eh, harc, harcért, valamint felhívja az állampolgárok figyelmét az e-, nemek közötti egyenlőségre. Hangsúlyoztam, hogy az intézmény célja azt, vá, azt követeli, hogy egy e, külön egység jöjjön létre az intézményi kereten belül. 2011-ben e, folytatta le első teljes műveleti évét e, az intézmény, miután függetlenséget nyert előző év júniusában. Az éves számlák 7 millió 530 ezer millió eurós költségvetés mutatnak. December, 2031, december 31-én, és 2011-ben cashflow megfelelt a pénzügyi rendelkezéseknek mivel az elkötelezettségek 50%-át végrehajtották, arra kérném az intézményt, hogy csökkentse az átvitel összeget, hogy megfelelő szintre juthasson annak érdekében, hogy az költségvetés fegyelemnek megfelelhessen. Elégedettségemet fejezném ki az elkötelezettségek értékem, hiszen jól kezelik az eszközeiket, és jól becsülték fel költségeiket ami az alapító ok, okirat létrehozását illeti, nagyon örülök annak, hogy a második ex ante értékelési jelentés a műveletekről és azok teljesítéséről szól, valamint hangsúlyoznám tevékenységüket annak érdekében, hogy minél több nő kerüljön vezető pozícióba, amely követelményként jelent meg a legutóbbi bizottsági dokumentumban, amely nemek közötti egyenlőségről szól valamint javaslatot tettek egy irányelvre a tanácsnak és az Európai Parlamentnek, hogy az tőzsdére kijutott vállalatok vezetőségében növelhessék a nők részvételének arányát, és jobb nemek közötti egyenlőséget teremtsenek a fejlődés többi területén is. Hozzátenném, hogy ez az intézet nagyon sokat segített nekem, hiszen önök is tudják, hogy a mi szakbizottságunk küldettséget indított Dublinba, és megragadtam ezt a jelen lehetőséget, hogy információt kérjek Um, a nemek között egyenlőség kérdéséről Dublinban, és nagyon gyorsan kaptam választ tőlük. E, tehát a szakbizottságunk minden kollégájának e, ez nagyon e, megfelelő tájékoztatási mód, hogyha ehhez az intézethez fordulunk. Ahogy elnök asszonyon is javasolta, rátérnék a nyolcas pontra, amely az EU általános költségvetésének harmadik szakasza és 2011-es évi mentesítés. Az alapszerződés 8. cikke érde, értelmében a nők és férfiak közötti egyenlőség erőmozdítása az Európai Unió egyik alapelve. Ezért megismételjük az arra vonatkozó kérdést, hogy, ezt, hogy a nők közötti egyenlőséget vegyék figyelembe a költségvetés tervezés. Nálom, hogy az éves jelentés Eh, hogy a számvevőszék nem adott választ eh, a bizottság kérdésére a költséggel kapcsolatos eh, kérdésekre nők és férfiak közötti egyenlőség kérdésében. Ehelyett nem tudok mm, el, el menni azt felett, a észrevétel felett, amelyre, amelyre a bizottság is válaszolt, társadalmi ügyek, és ebben a tekintetben azt kérem a számvevőszéktől, hogy hozzon részleteket a kiadással kapcsolatos észrevételeikről. Ugyanakkor felhívnám a figyelmet, hogy tegyünk több erőfészítést a nemek közötti egyenlőség a kapcsolatos adatokra megfelelő monitoring révén. Um, kell megnézni azt, hogy megfelelő költségvetési kihelyezések miként uh, garantálják a nők és férfiak jogait. Um, az új pénzügyi keret, többéves pénzügyi keret megtermelheti ezeket az adatokat, és a némek közötti egyenlőségre vonatkozó költségvetést is megfelelő eszközként teremti meg. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Kliveti asszony, mondja az elnök. Most akkor megnyitom a vitát. Először is Gabriel asszonynak adom meg a szót, tessék parancsoljon. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt Matera asszonynak a nevében szeretnék szólni, aki a néppárt nevében a tárnyék jelentéstevő, és aki elnézést kért, mert nem tud a mai napon jelen lenni, viszont átadta nekem azt a szöveget, amelyel reagálni szeretne a kollégánk által képzett egészen kiváló munkát, úgyhogy gratulált Kliveti asszonynak, a tökéletes munkájáért. Ami pedig az EIG-nek a mentesítését illeti, Materászony egyetért azzal a döntéssel, amelyet Kliveti asszony prezentált nevezetesen, mármint hogy javaslattal, hogy adjuk meg a mentesítést a 2011-es gazdálkodásra. Máter aláhúzza, mennyire fontos ö, fontosnak tartja azt, hogy támogassuk ezt az intézetet, mert hogy előmozítja a egyenlőséget a nemek között, és ezen kívül fontos azt is kiemelni, hogy a 2011-es év volt az első olyan év, amelynek a keretében teljes függetlenségben tudott működni az intézet, mind gazdaságilag, mind pedig adminisztratív szempontból, lásd kettes bekezdés. Az intézmény ö, javította a felvételi rendszerét, a munkaerő felvételét, és most már hét emberrel dolgoznak, ennek a véleményét véleménynek a keretében, amelyet Materasszony fogalmazott meg, javaslat születik arra, hogy elkerüljük azt az eseményt, amely bekövetkezett 2011-ben, nevezetesen a kiadások 50%-a átirányítás, átcsoportisásra került, rá, 5-ös bekezdés. Tehát a Vilnius intézmény támogatja Materasszony, és ki kell emelnünk a fontosságát a az esélyegyenlőség tekintetében támogassuk ezt az intézményt. Ami a 2011-es évi mentesítést illeti a harmadik szakasz tekintetében a bizottságra vonatkozóan, Mater asszony megfogalmazta azt, hogy a számvevőszéknek a 2011-es gazdálkodásra vonatkozóan, a teljes unióra vonatkozóan nem láttak gondot az intézmény működésével kapcsolatosan, ugyanakkor Privetti asszony megfogalmazza egyes pontban azt, hogy az az EU-s költségvetés eljárásnak a keretében szerepeljen plastikusan kiemelve az esélyegyenlőségnek a tétele. Ezt támogatja a Metere asszonya, és a több éves kitekintés tekintetében a 2014-2020 keretében pedig jobban kövessük nyomon az EU-s alapoknak a felhasználását a tekintetben, hogy hogyan segítik elő ezek a források az esélyegyenlőséget. Elnök asszony, amennyiben megengedi, akkor most Matera asszony véleménye ismertetése után, ha beszélek a saját nevemben is az EIG-vel kapcsolatosan. Köszönöm az engedélyét, és mindenek előtt akkor a saját nevemben is gratulálnék Kliveti hogy munkájáért. Jól tudjuk, hogy ez a kérdéskör annál is fontosabb, hogy az egyének a legitimitását egyesek megkérdejelezték. Márpedig néhány hónappal ezelőtt hallottuk azt, hogy az emberi jogok kapcsolatos európai ügynökséggel való fúziót javasolták, és úgy gondolom, hogy most itt az ideje, hogy jelezzük, mennyire hozott, adott mennyire további érdekeket képvisel ez az intézmény, mármint az EIGE, és hozzájárul ahhoz, hogy ezáltal még inkább hozzájön az a folyamatokhoz, nem szabad, hogy a forrásai csökkenjenek, éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a mi szakbizottságunkban még szorosabbra kell fűznünk az együttműködésünket az EIG-vel. Nem csak a tekintetben, hogy állandó tanulmányokat, statisztikákat szolgálnak a számunkra, hanem a tekintetben is, hogy még inkább aktualizált módon bele tudjanak folyni a mi jogalkotási munkálatainkban. Akár csak az alapvető jogok ügynökséget tekintetében az EIG e is legyen köteles bemutatni az éves jelentését, a mérlegét a tevékenységeknek, és ennek alapján azt javasoljuk, hogy konkrét intézkedések sikerüljenek szülessenek, ne csak a szándék fogalmazódjon meg, hanem nagyon konstruktív módon, nagyon pozitív módon tegyük még dinamikusabbá az EIG-nek a munkálatait, és domborítsuk ki, hogy mennyire hozzáadott értéket képvisel ez az intézet az Európai Bizottság számára és a mi szakbizottságunk számára. Tehát minden körülményt biztosítani kell a jó tevékenység végzéséhez. Mindenek alapján akkor azt mondanám, hogy egyrészt támogatjuk határozottan az intézetet, másrészt ugyanakkor azt kérjük, hogy határozottabban, pertinensebb módon lépjenek fel azért, hogy itt az Európai Parlamentben ö, olyan ö, intézkedéseket ne kelljen hoznunk, amelyek nem lennének igazán kivonatosak véleményünk szerint. Elnök, köszönöm szépen Gabriel asszonynak a hozzászólását, és most pedig megadom a szót Letz az Európai Bizottság részéről. You have the floor. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy megadta a szót. Figyelembe véve, hogy az EIG képviseltet itt magát, javaslom, hogy adjuk meg, kapja meg az EIG a szót azért, hogy a mentesítéssel kapcsolatban véleményt nyilvánítsanak. Elnök, köszönöm szépen, akkor Anne Sufénezár Fernándesnek adom meg a szót mindenek előtt. Thank you very much for the opportunity to... Köszönöm a lehetőséget, hogy eljöhettem önökhöz. Némi információt szeretnék biztosítani önöknek az azzal kapcsolatban, hogy a teljes kötelezettségvállalások 50%-át miért kellett átvinni. Az intézmény éves programját csak februárban hagyták jóvá, a munkaprogramot, ebben késedelmet szenvedett, ezért tehát a kötelezettségvállalások a pénz mm, lekötése miatt is késedelmet szenvedett. Nagy mér, nagyméretű tanulmányokat indított az intézmény, de nem kaptak jó ajánlatokat, ezért késedelmet szenvedett a pénz elköltése. Talán tudják, hogy az intézmény a tanácsi elnökségnek is tanácsadás biztosít, a ciprusi elnökség alatt pedig az intézmény azt az információt kapta, illetve későn kapta meg azt az információt, amely a tanulmány területére vonatkozott, tehát 2011-ben nagy késedelmet szenvedett a munkájuk, ezért a kötelezettségvállalásokból 50 ezret át kellett vinni a következő évre. Az intézmény most már tisztában van az, az ilyen jellegű kockázatokkal, és megpróbálja elkerülni ezeket a problémákat, még egy, mindig a fellendülés szakaszában van az intézmény, és csak 2013-tól fog teljes mértékben működni. Ami pedig az ingóságokat illeti, két laptop nem rendelkezett iktatási számmal, és az intézmény ezzel kapcsolatos politikái most már érvényben vannak, működnek, és az eszközeikre vonatkozó politikájukat is elfogadták. Megfelelően dokumentálták és rögzítették az ingóságokra vonatkozó adatokat. Az újonnan felvett könyvelők is foglalkoznak majd az ilyen jellegű problémákkal. Ez egyébként a mentesítési eljárásban is szerepel. Ami pedig a szorosabb együttműködést illeti az intézmény és a parlament között, azt mondanám, hogy az intézmény nagyon szívesen dolgozik majd önökkel együtt, főként konkrétan ezzel a szakbizottsággal, a következő évben arra törekszünk, hogy jobban egyeztessük munkaprogramunkat az önök munkaprogramjával, és az elnökségükkel tárgyalni fogunk arról, hogy mikor vehetünk részt az üléseiken, illetve hogy önök hogyan tud, tudnak részt venni a tanulmányi munkákban. 2011-es év például egy nagyon fontos év volt, ugyanis sikerült egy nemi esélyegyenlőség indexet létrehozni, a jövő évre pedig több fontos konferenciát is tervezünk, amelyen szeretnénk Önökkel együttműködni. Nagyon köszönöm, mondta az elnök. Köszönöm, Fernandes asszony. Most pedig akkor Metz úrnak fogom, Metz asszonynak fogom megadni a szót a bizottság részéről, parancsoljon. thank you very much, Vanna Makovei, uh, Digi Justice. Köszönöm, Digi Justice, Vanna Makovei vagyok. A 2011-es évi mentesítésről szólva szeretnék aláhúzni, hogy a bizottságnak nincsen e, megjegyzés a szakbizottság jelentéséről. A DG Justice, az igazságügyi főigazgatóság képviselőjeként elmondhatjuk, hogy nagyon örülünk a 2011-es évi mentesítésnek, örülünk annak, hogy a számvevőszék nem talált hibát, eltérést a tranzakciókban, az, és ez azt jelenti, hogy a főigazgatóság eh, teljesítette a pénzügyi eh, elvárásokat, és ez nagyon megnyugtató számunkra is. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Mikrofon nélkül. Mikrofont kérünk az elnök asszonynak. Ah, sorry. Elnézést kérek tehát. Azt mondtam, nem kaptak tolmácsolást, mert nem kapcsoltam be a mikrofonomat. Visszaadom a szót Kriveti asszonynak, az előadónak, hogy foglalja össze a vitát. Köszönöm. Elnök asszony. Uh, Néhány észrevételem lenne, mindenek előtt uh, köszönetet mondanák uh, kolléganőnknek, Gabriel asszonynak azért, hogy támogatta azt a két jelentést, amelyet kidolgoztam. Ez valóban fontos támogatás, és nőlök az észrevételeinek, és gondolom, hogy az észrevételei az a frakciójának a álláspontját is képviseli, és ez majd a szavazásnál megnyilvánul. Köszönetet mondanék az intézet, az EIG képviselőjének az észrevételei nagyon relevánsak voltak az észrevételei, és valóban a mentesítése megadása azt hiszem jó irányba húz. És végezetül köszönetet mondanék mindenkinek, mindazoknak, akik hozzájárultak az eszmecserénkhez, és természetesen, amennyiben módosító javaslatok születnének, az indítványok majd a végleges jelentést fogják szolgálni. Elnök, köszönöm szépen Kliveti asszonynak. Most pedig jelzem a menetrendet. A határidő a módosító indítványok beterjesztésére a FAM szakbizottságban december 20-a 12 óra. Azaz nem nagy időkeret áll a rendelkezésükre, mindössze csütörtök délig tehetik meg ezt. A szavazása pedig majd január 22-én kerül sor a szakbizottságunkban. na Comissão do Controlo a Költségvetési Ellenőző Bizottságnak az ülésére majd február 18-án kerül sor, akkor egy vitát is indítunk, és a szavazása pedig március 18-án kerül sor, tehát ezek azok a kulcs időpontok, amelyeket érdemes feljegyeznünk a két jelentéssel kapcsolatosan. Következik a 9-es napi rendi pontunk, a 2004-es per 113-as ekátanácsi irányelv átültetése és alkalmazása a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének és az árukhoz és szolgáltatások való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetben történő végrehajtása témában. Gurmai Zita az előadónk, aki itt van a teremben, és aki azonnal meg is kapja a szót. Uh, thank you very much for, sorry for the... Köszönöm, és elnézést, hogy késtem. Az Alkotmányügyi Szakbizottságban politikai frakciók vitája zajlik, és ott árnyék előadó vagyok. Nem akartam elhalasztani a lehetőséget, hogy elmondhassam a véleményemet. Először is megint itt vagyunk, hiszen múlt decemberben, amikor benyújtottam a munkadokumentumot, elmondhattam, hogy nagyon kevés ott jelen, miközben ez egy olyan kérdés, amely nagyon nagy érdeklődés övezi, de nagyon örülök annak, hogy a bizottság képviselője meg eljött, aki nagy hajlandóságot mutatott az együttműködésre. Amit tehát a 2004 per 113-as EK tanács irányelvet illeti, fontos lépés volt ez az EU e, nemek közötti egyenlőségi törvényeiben. Ez volt az első irányelv az Európai Unió szintjén, amely a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozik, és nemi alapú megkülönböztetéssel um, foglalkozás területén kívül megtűrti a direkt és indirekt e, nemi alapú megkülönböztetést, szolgáltatások és áruk való hozzáférésben, való hozzáférésben mind a köz, mind a magánszférában. Az Európai Bizottságnak volt a feladata, hogy egy megvalósítási jelentést készítsen 2010 végéig az irányelvnek megfelelően, bár halogatások után arról tájékoztattak minket, hogy ez a megvalósítási jelentés nem készül el 2014 előtt annak ellenére, hogy ismételten elmondtam, mekkora szükség van erre a jelentésre, amint a pontos és friss adatokra, azért, hogy ennek átvételét értékelhessük. Tudjuk a fő okot. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy az esekész szövege az ok, az az, ECG, eh, az, az Európai Bíróság a belga eh, fogyasztóvédelmi eh, szervezet érdekében döntött, amelyek, amely kilépni akart abból, hogy az értékelésben a nemi kérdéseket fel, értékelési szempontként használják. Egy évvel később ez a vizsgálati periódus 2011-ben zárul le, és az Európai Bizottság prioritásait átalakítja, biztosításoknál beszélgetünk erről a kérdésről a bizottsággal, és egyértelmű volt, hogy itt volt a legfontosabb tennivaló. Azt is elmagyarázták, hogy a biztosítási ágazat változtatásai miatt a jelentésnek nincs itt az ideje. Mi a következtetései ennek a jelentésnek? Mivel egyelőre ezt nem kaphatjuk meg, és nem szerelnek benne friss adatok, az irányelv alkalmazásáról. Az én jelentésem csak a prioritásokat mutatja meg, amelyre szerintem a bizottságnak koncentrálnia kell, hogy ajánlásokat fogalmazhasson meg, és megállapítás, hogy hol vannak még rések. És mivel um, erről ülést tartottunk, meg is állapodtunk ebben. A bizottság arról tájékoztatott e-, engem, hogy információcserét indít be a tagállamokkal. Ez jó alkalom tehát arra, hogy fontos kérdésekre rávilágítsanak, Eh, az is nagyon fontos volt, hogy nagyon örültek eh, annak, hogy a munkadokumentum már valamiféle útmutatót ad számukra. Ami az ajánlásokat illeti, úgy gondolom, hogy ha az irányelvet felvizsgálják, ide be kéne illeszteni a reklámokat, a médiát, hiszen ők fontos szerepet játszanak az oktatásban, valamint a nemi alapú sztereotípiák kialakításában. Korán van még ahhoz, hogy teljesen értéken is tudjuk a, az ásakész tesztjét, bár egyre elkerülhetetlenebb, hogy nagyobb költségeket generáljon. Folyamatos pár, párbeszéd zajlik a bizottság és a biztosító társaságok között, hogy ennek a következményeit e, értékeljék társadalmi és fogyasztói szempontból egyaránt. Az ASA tesztnek paradox eredményei vannak. Az volt a cél, hogy elkerüljük a diszkriminációt, mégis kevésbé kedvező helyzetet eredményezhet a nők számára, Ezt a bizottságnak köze, figyelemmel kell kísérnie, hiszek abban, hogy a jogbizonytalansággal foglalkozik a nem kötelező érvényű útmutató, és az irányelv felülvizsgálatára van szükség ahhoz, hogy teljesen megfeleljünk a nem kötelező érvényű útmutatóknak. Kimerítő jellegű információs megbízható adatok is nagyon fontosak, nagyobb átláthatóságot várok a bizottság jelenlegi szabálysértési eljárásától. A nyilvános jogszabályi adatbázis és a diszkriminációval kapcsolatos esetjogok felsorolása jó eszköz lehet az áldozatok jogainak védelmébe, eh, akkor, hogyha nemi alapú megkülönböztetés érte őket. Valamint az irányelv időbeli átültetése is nagyon fontos, és eh, a bizottságnak eh, teljes mértéken fel kell használni hatalmát, hogy a tagállamokat erre felbátorítsa. Fel és úgy tudom, hogy erre fel is készültek. Szeretném megköszönni Zoltán munkáját, aki beugrott, hiszen um, kollégánk remek uh, kisfiút szült, ezért köszönöm, hogy nagyon jó munkát uh, végzett. Nem Zoltán szület egy, szült gyereket, hanem a felesége, uh, de ez már egészen más kérdés. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen, Gormai asszony, mondja az elnök. Most akkor megadnám a szót Bauer Editnek parancsoljon. <laughs> Thank you so much. Köszönöm szépen, mondja Bauer asszony. Árnyék jelentés tevőnk Skridlovska asszony sajnálatos módon nem tudott ma eljönni, úgyhogy arra kért engem, hogy olvassam fel véleményét. Csak szeretnék néhány elemet, egyes részleteket idézni ebből. Szeretne köszönetet mondani Gormai asszonynak munkájáért, illetve hogy milyen erőfeszítéseket tette a jelentés elkészítése érdekében. Leírja a helyzetet a biztosítás témák körében, és üdvözli azt a döntést, illetve az iránymutatást, amelyet a jelenlegi kellemetlen helyzetet, a nők számára jelenlegi kellemetlen helyzetet egy kedvezőbb helyzeté alakíthatja át. Véleményem szerint ezt egy egyéni megközelítésre kellene alapozni, nem pedig sztereotípiákra a nőket és férfiakat illetően. Sajnálatos módon a döntés már a korábbiakban nagyon kedvezőtlen volt ezzel kapcsolatban. A kolléganőnk arra is rámutat, hogy milyen jogbizonytalanság él jelenleg, és ezzel kapcsolatban nagyon üdvözlöm azt az üzenetet, amelyet a bizottságnak küldtünk azzal kapcsolatban, hogy vizsgálják felül ezt az irányelvet. A kolléganőnk arra rámutatott, hogy az esélyegyenlőségi szerveknek mennyire fontos szerepe van. Emlékeztetnék a tegnapi vitára amikor a legelőnyesebb, nők számára legelőnyesebb jogi záradékokról beszéltünk, nem igazán tudom, hogy ezt a kérdést hol és hogyan kellene megközelíteni, ugyanis valóban az az érzésem, hogy ezek az esélyegyenlőségi szervek sokkal többet tehetnek. Például a törvények betartatásáért, a nők támogatásáért, segítéséért, az egyenlőség felé vezető úton. Azonban sajnálatos módon ilyen eredményt nem látok. Ami az esélyegyenlőségi szerveket illeti, ezek különböző kérdéseket fednek le a legtöbb esetben. a LIBE bizottságban, a foglalkoztatásügyi bizottságban, és itt is foglalkozunk ezzel a kérdéssel, úgyhogy egyszerűen nem tudom, hogy ezt a kérdést hogyan és hol közelítsük meg. De az az érzésem, hogy ennek meg kellene találnunk a módját. hogy ez kinek a felelősségi körébe tartozik, és milyen eszközökkel rendelkeznek a törvények betartatása érdekében, illetve abban, hogy hogyan segíthetik a nőket abban, hogy az igazságszolgáltatáshoz hozzáférjenek. Úgy hiszem, hogy Skridlovska asszony véleményének ezek voltak a fő elemei. és természetesen módosítókat is be fogunk majd terjeszteni. Nagyon köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, köszönöm Bauer asszony. Most pedig megadnám a szót Krisztin Tombolynak a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani az Európai bizottság részéről a jelentéstevőnek, a jelentés tervezetét és az ajánlásokért, amelyek nagyon hasznosak lesznek a munkálataink során. Néhány szóban, ha megengedik, most visszatérnék az utóbbi évre, amely számos kihívást jelentett a számunkra, főként a biztosítás területén. Mint tudják, az irány elv arról is rendelkezik, a 113-asra gondolok, hogy az Európai Bizottság többek között a biztosítási témára szentelje a fokozott figyelmét, figyelembe véve azt a derogációt is, amely a területen létezik, és amelynek a végrehajtására különleges intézkedéset kellett, hogy hozzunk, ami a ASA tesztet illeti. Lehetővé tette azt, hogy megszüntessék az egyedi ö, intézkedéseket a biztosítások, biztosítók részéről a nemek megkülönböztetése alapján. 2011-esben, 2011-es évben szükségesnek volt szükséges volt az, hogy megkönnyítsük mind a biztosítók, mind a tagállamoknak a tevékenységét. Ugyanis a tagállamoknak módosítaniuk kellett a jogalkotási eszközeiket az év végére, de azt is látjuk, hogy a gyakorlatban ez sokkal nehezebb műfaj, mint gondoltuk, de leszögezném azt is, hogy az irányelveket az előírt határidő előtt egy évvel osztuk meg. Ezt a határidőt ugye a bíróság szabta meg, és a határidő az ennek a fél évnek a végén érvényesül. Ami azt is jelenti, hogy a jövő év elején azt kell, hogy tegyük, hogy áttekintsük, mert a bizottságnak át kell tekinteni valamennyi tagállamnak a jogalkotását, megvizsgáljuk majd azt, hogy a derogációnak hogyan vetettek véget, milyen rendelkezéseket hoztak, és a 2013-as év lehetővé teszi majd azt is, hogy áttekintjük a piacnak az alakulását is. Ennek fényében 2014-ben pedig már képesek leszünk arra, hogy egy jelentéssel álljunk elő, amely sokkal világosabb lát leletet ad majd az eseményekről, és amely általános következtetésekre is azoknak is helyt ad, és ennek alapján átláthatjuk majd az, hogy a 2014-es események is az irányrennek a fényében milyen rendelkezés születtek. Elnök, nagyon szépen köszönöm Tombaj asszonynak a hozzászólását, most pedig ismételten megadom a szót jelentéstervünknek, Urbai Zitának. Obrigado. Thank you very much, dear chair. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Nagyon hálás vagyok uh, a megjegyzésekért, amik múltra vonatkoztak, de hiszen ez jelentős változást okozott a piacon, és ezért volt nagyon fontos, hogy a bizottság előkészítette ezt az útmutatót, hogy miként kell uh, eljárni, és meg vagyok győződve arról, hogy az európai parlament képviselője, eh, képviselői, akik eh, jogszabályokat tudnak alkotni. Van eh, ilyen jellegű felelősségérzetük az iránt, hogy jó jelentést készítsenek, ezért volt a kérdés, hogy a munka a dokumentum után valamelyik szükség a jelentésre. Meg vagyok győződve arról, hogy ha ahhoz, hogy valamit el akarunk kezdeni, ahhoz be is kell fejezni, de alkalmat teremtett ez arra, hogy elgondolkodjunk, és ez volt az oka annak, hogy eh, én, kér, én azt kértem, hogy a módosítások benyújtásának határideje január 15 legyen. Azt akartam elérni, hogy mindenki elolvashassa a dokumentumot, és eh, a fordítás is elkészülhessen utána. Reméljük tehát, hogy eh, megfelelő üzenetet tudunk küldeni, de azt gondolom, hogy és ez, mindenki, ez a kérdés mindenkinek szól, a gond az, hogy pont ebben az ügyben, pont erről a jelentésről szólva, számos tagállamban felkeltek az Európai Unió ellen, és szerintem ez nem igazán tisztességes. Ezért kérem a bizottságot, hogy gondolja végig, hogy miként lehet közös nyilatkozatot kiadni a parlamenttel, a női jogi szakbizottsággal, hogy egyértelművé tehessük, hogy mindenkinek volt lehetősége arra, hogy kilépjen vagy sem. Ezért gondolom, hogy ilyen gazdasági, szociális és demográfiai krízisben nagyon fontos, hogy teljesítsük a kötelességeinket, és megfelelő üzenetet továbbítsunk az európai állampolgárok felé, mert hogyha egy ilyen szakbizottság, mint a női jogi azt üzeni, hogy kedves nők, jövő évtől nektek többet kell fizetni, az nem igazán kedvező üzenet. Ezért nagyon örülök, hogyha megtaláljuk és szerintem jó kommunikátoraink vannak bizottság részéről és a parlament részéről is, ha megtaláljuk, hogy miként lehet azt az üzenetet átadni, hogy az Európai Parlament és a bizottság eh, tiszteli az eh, értékeit, a sajátjait is, és mi, mivel mi Nobel-díjat nyertünk, mindenkinek fejve a figyelmét arra, ideértve mindenkit, aki a teremben és azon kívül eh, van, na, hogy azt gondolom, hogy nagyon fontos ezt a pozitív üzenetet elküldeni, hogy mi mindenképpen az érték, értékeket támogatjuk, és az Európai Parlament megfelelő jogszabályalkotását. Ezért köszönöm szépen hogy mindenkinek, aki együtt dolgozott velem, az árnyék előadónak. Nagyon örülök, hogy Edith Bauer, Bauer Edith mondta el, saját szavait is hozzátette, és nagyon remélem, hogy kedvező üzenetet tudunk küldeni a külvilágnak, mindenkinek kellemes karácsonyt, el kell rohannom, mert az afkóban szavaznom kell, de visszajövök majd, mert lesz még egy árnyékjelentésem. Köszönöm szépen. Mrs. Gurmai. Köszönöm szépen, Gurmai asszony. És akkor szeretnék némi információt nyújtani az ütemtervet illetően. Módosítások beterjesztésének határideje január 15-e, délután 17 óra. A Nőjogi Bizottságban február 18 19-én szavazunk, a plenáris ülésen pedig áprilisban. És akkor mindezen információkat elmondva, várunk egy kicsit, mégpedig 10 óráig, és 10 órakor fogjuk folytatni munkánkat a tízes napi rendi ponttal. Gustafsson úr elnökünk fog elnökölni, nekem is el kell mennem egyébként a Környezetvédelmi Bizottságba, mert ott szavazunk 10 órától, úgyhogy mindannyiuknak nagyon kellemes ünnepeket kívánok! és remélem, hogy hamarosan találkozunk az új év kezdetén. És remélem, hogy mindannyian feltöltődnek, tehát akkor tízig felfüggesztem az ülést. so okay. Oh Jana, questa millitemi a kíván. Mikor? Okej, okay, eh, eh, då återupptar vi. Folytatjuk eh, az ülést, svédül fogok elnökölni, és a tízes napi rendi pont következik, amelynek keretében egy előadót kapunk, előadást hallgatunk meg az UNF brüsszeli képviselőjétől, az ENSZ népesedési alapjától. Nagyon örülünk, hogy itt van köztünk Szieckeszténeker, nagyon érdekes lesz, és nyilván megérti, hogy ez a kérdés nagyon fontos a mi szakbizottságunknak. Nem is akarok többet mondani, átadom a szót. Nagyon örülök, hogy eh, ránk szent az időt. Köszönöm szépen. Thank you very much, Chair. Good morning. Jó napot kívánok, elnök úr, jó reggelt kívánok mindenkinek, nagyon örülök, hogy eljöhettem önökhöz, és az éves népesedési jelentésünkről fogom most tájékoztatni őket. Az első diát szeretném kérni először is. A világ népesedési jelentése azt említi meg, illetve kihangsúlyozza, hogy az önkéntes családtervezés emberi jog. Tehát mindenkinek joga van meghatározni, hogy mikor, hogyan szeretné gyereket vállalni, és hogyha valaki szeretné elhalasztani vagy megszüntetni terhességét, meg kell biztosítani kell ehhez az információt és az eszközöket. Ezt nyilvánvalónak tekintjük a fejlett országokban, ugyanakkor viszont ez nem mindenki számára adott a fejlődő világban vagy más országokban. Konferenciák, egyezmények kiemelték a családtervezés fontosságát. 222 millió asszony a fejlődő országokban nem tud hozzáférni megfelelő családtervezési szolgáltatásokhoz, információhoz, és nagy egészségügyi kockázatot szenvednek el emiatt. Számos olyan ország van, ahol a nem tervezett terhesség jellemző bizonyos csoportok esetében, mint például az etnikai kisebbségek, szegények, illetve fiatalok, kamaszok. Például a fogamzásgátló hiánya ennek csupán az egyik oka. A családtervezéshez való hozzáférést a szegénység, a nemek közötti egyenlőség hiánya, illetve a társadalmi nyomás is korlátozhatja. Ez a reproduktív jogokat korlátozza, illetve akadályozza. A családtervezéshez való hozzáférés minden nő, férfi és fiatal számára egy nagyon fontos erőfeszítés. Az alap, egészségügyi alapszolgáltatásokba kell a családtervezési szolgáltatásokat beépíteni, és széles körű ellátási lehetőséget biztosítani. Ugyanakkor viszont a jogszabályokat is érvényesíteni kell annak érdekében, hogy elkerülhessük a megbélyegzést és a diszkriminációt az egyetemes hozzáférés a családtervezéshez az emberi jogok védelmének kérdése, ugyanakkor viszont a gazdasági és társadalmi fejlődésé is, ugyanis a családtervezés egy gazdasági befektetés, és a nem tervezett terhesség egy nő vagy leány egészségét is kockáztathatja, családját és őt a szegénység és a kirekesztettség ördögi körébe kényszeríti. Hogyha egy nőnek lehetősége van a reproduktív jogait érvényesíteni, a többi jogával is jobban tud élni, mint például az oktatáshoz való jog fogamzás, hogyha tudnak fogamzásgátlót használni, illetve hozzájutnak, akkor sokkal jobban tudnak a későbbiekben gazdasági tevékenységben is részt venni. Például ez nagyobb jövedelmet eredményez, jobb egészségügyi ellátás saját maga és gyermekei számára is, és az egész közösség számára ez előnyös. Az adatok azt mutatják, hogy a családtervezéshez való hozzáférés nem csupán a háztartások szintjén valósul meg, illetve jelentkezik, hanem nemzeti szinten is, ugyanis ez gazdasági fejlődési tényező. Az önkéntes családtervezésbe való befektetés megnövekedett termékenységet eredményezhet, és így módon pedig a lakosság csökkenését meg tudja fordítani. Mexikóban például és néhány ázsiai országban is ezt mutatja, hogy ha a állam az egyéni fejlődésbe befektet, az konkrét eredményeket hozhat. A családtervezésbe befektetett minden egyes dollár arra fordítódik, hogy egy emberi jog érvényesítését valósítsuk meg, ugyanakkor viszont ez gazdasági befektetésnek is tekinthető. Azok a kulcs tényezők, amelyeket az idei jelentéshez csatoltunk, ez egy áttekintést mutat olyan tanulmányokról, amelyek bizonyítják, hogy az alacsony termékenység, illetve a emelt szintű egészségügyi állapot közötti közvetlen kapcsolatot bizonyítja. Hogyha általánosságban a családtervezésbe befektetnek és szélesebb körben pedig a reproduktív egészségügy fejlesztésébe, ez hosszú távon és pozitív eredményeket hozhat. A családtervezésbe való befektetés nagyon költséghatány, hat, hatékony, ugyanis jelen pillanatban napi 800 asszony veszíti életét a terhességi komplikációk vagy szülési komplikációk következtében. Ezt kétharmadára lehetne csökkenteni. Ha fejlődő országokban ö, családtervezésbe fektetünk be, ez évente körülbelül 4 milliárd dollárt jelent, azonban az önkéntes az önkéntes családtervezés 8 milliárd dollárba kerülne, ez kétszeres a jelenlegi szintnek. Azonban ez a plusz 4,1 milliárd dollár körülbelül 5,7 milliárd dollárt takarítana meg, amelyet egyébként az anyasági ellátásra, illetve az újszülött ellátásra kellene fordítani. 2012-ben az Egyesült Királyság kormánya illetve egyéb nemzetközi szervezetek egy konferenciát tartottak azzal kapcsolatban, hogy plusz 120 millió leány, illetve nő férhessen hozzá a családtervezési szolgáltatásokhoz. Andris Pibalgs is részt vett ezen a csúcs találkozón, és 23 millió eurós plusz támogatást ígért a családtervezésre. Ilyen kötelezettségvállalással Pibalgs biztos úr azt mondta, hogyha a családtervezésbe családtervezéshez támogatást nyújtunk, ez a legjobb befektetés egy ország jövőjébe. Jelen pillanatban ugyanis minden nőnek meg kell adni a jogot, hogy megválaszthassa a család méretét, és ez nem csupán a jogainak védelmét jelenti, hanem az anya és a gyermek egészségének védelmét is. A családtervezés visszakerül tehát a politikai napirendre, a donorországok, illetve fejlődő országok és kötelezettségvállalásokat tettek, és ezek nagyon ígéretes fejlemények, ugyanakkor sokkal többre van szükség annak érdekében, hogy biztosíthassuk a családtervezéshez való jogot mindenki számára. Mit kell tennünk tehát? A 2012-es jelentés arra szólítja fel a kormányokat, a nemzetközi szervezeket, civil társadalmat és más kulcs érintett feleket, hogy a következőket tegyék először is a pénzügyi támogatást és a politikai kötelezettségvállalást emeljék annak érdekében, hogy a családtervezés mindenki számára rendelkezésre áll akkor, amikor azt akarják, és hogy a szolgáltatások, az ellátás magas szintű. A következő, hogy a családtervezést jogként érvényesítsük, ennek gyakorlása ugyanis számos egyéb joggyakorlásához járulhat hozzá. Az önkéntes családtervezés integrálása a szélesebb körű gazdaság gazdasági és szociális fejlődésbe. Kerüljük el a gazdasági, szociális, logisztikai és pénzügyi akadályokat, amelyek a családtervezést akadályozhassák, tehát biztosítsuk a hozzáférés mindenki számára. Csökkentsük a nem tervezett terhességek és abortuszok számát, úgy, hogy biztosítjuk a családtervezési szolgáltatások megbízhatóságát és elérhetőségét, jó minőségét. A családtervezési programokat mindenki számára tegyük elérhetővé, beleértve a kamaszokat, a házasokat, házasságon kívül élőket, és a férfiakat és a fiúkat is vonjuk be a családtervezésbe, és arra biztassuk a nőket, illetve a férfiakat is, hogy fogamzásgátlást használják. 1994-es konferenciáján Kairóban a szervezet meg, megállapodott abban, hogy az ENSZ népesedési alapjának erőfeszítéseit támogatja, hogy elérjék azt az erőfeszítést, hogy minden terhesség kíván terhesség legyen, és minden szülés a lehetőleg biztonságosabb körülmények között valósuljon meg. 2015-ig kell a milleniumi fejlesztési célokat megvalósítani. Az ENSZ népesedési alapját arra kérték fel, hogy a hiányosságokat, kihívásokat vizsgálják meg ennek a célnak a megvalósításával kapcsolatban a milleniumi fejlesztési célok megvalósításának erőfeszítéseit is értékeltük, és ezt egy új konszenzusba igyekszünk beépíteni, amely az új generáció jövőjét biztosíthatja, és így módon biztosíthatjuk a szexuális és reproduktív egészséghez, illetve jogokhoz való hozzáférést a 2015 utáni globális fejlesztési keretrendszeren belül is tárgyalunk ezekről. A bizottság egyébként 2013 márciusára a nők helyzetéről kíván egy dokumentumot kiadni a, fejle- a népesség és fejlődés témakörében. Ez utóbbira áprilisban kerül sor, ez is fontos fórumot biztosít a globális párbeszéd számára. Ha biztosítjuk a szexuális és reproduktív egészséghez való hozzáférést, illetve a jogok gyakorlását, az, ehhez az EU politikai és pénzügyi támogatása elengedhetetlen. Emberi jogok, emberi fejlődés, fenntartható fejlődés mind-mind szorosan kapcsolódik ehhez a kérdéskörhöz. A nők ugyanis világszerte számítanak a támogatásunkra, és nem szabad őket serben hagynunk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm az előadást. Megnyitom a vitát, kérdések ehm, előtt. Van-e valakinek kérdése? Gabriela asszony parancsolja. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt Szeretnék gratulálni Szeneker asszonynak a hozzászólásáért nagyon releváns dolgokat mondott el. Két-három dologra térnék vissza, és esetleg ezek kérdés formáját is ölték majd. Először is megidezném azt, hogy nagyon örülünk az ilyenfajta jelentésnek, mert ez lehetővé teszi azt, hogy átlássuk, mit kell tenni, és azt is átlássuk, hogy mi történt már ez idáig. Megismerhetjük a különböző fejlődő országok adatokra vonatkozó adatokat. Ez az az adatalap, amelynek a révén tovább tudunk lépni, és gyakorlati intézkedéseket tudunk megfogalmazni. Éppen ezért a legjobb gyakorlatoknak az elterjesztése, a megismertetése azt hiszem rendkívül lényeges, a pozitív hangsúlyra kell itten kitérnünk mindenképpen. Nagyon lényeges az is, hogy a családtervezés és a gazdasági növekedés között szoros kapcsolat van. Valóban a fejlődéshez ezt az érrendszert fel lehet használni. A fejlődő országok azt hiszem, hogy az ilyenfajta érvelésre nagyon érzékenyen tudnak reagálni, vevőek erre. A második tételem az, hogy egyetértek önnel, valóban arra van szükség, hogy sokkal több tájékoztató, felkészítő jellegű program valósuljon meg ennek keretében azt hiszem, hogy a kiskorú gyermekekre kell koncentrálnunk. Tehát akkor, amikor a kisiskolások megismerhetik ezt a témát, még mielőtt jóval azelőtt, hogy anyává válhatnának. Ennek kapcsán jelzem azt, hogy a család tervezést valóban ki kell domborítani, de azért fenntartásaim vannak a tekintetben, hogy ez milyen alapon történjen ismerem a fejlődő országoknak a tapasztalatait, és többek között az afrikai tapasztalatokat, azt hiszem nem szabad ezt kívülről rá oktrojálni, rá terhelni az emberekre. Hogyha nincs meg a politikai szándék a helyi kormányok részéről e, e csalátervezési politikáknak a terjesztése tekintetében, akkor a dolog nem működik. Tehát az ENSZ, a külső e, szereplők, az Európai Unió a külső beavatkozással nagyobb korlátozott eredményeket tudnak csak elérni. Tehát én azt mondanám, hogy szükséges lehetséges az akarat vezérelt fellépés, de ez az akarat vezéreltség, ez belülről kell, hogy jöjjön az érintett országokból. Ez teszi lehetővé, hogy a különböző közpolitikákban ez a jelenség, ez a, az igény, ez megfogalmazódjon, és amikor közpolitikákról beszélek, akkor a szexuális egészségről is gondol, gondolom, a családtervezésről és a reproduktív jogokról úgy gondolom, hogy valóban a tájékoztatása, a tudatosítása mindenképpen nagy messz, nagyon messze menően szükség van. És most a kérdések jöjjenek. A hozzáférés a fogamzásgátlásról szóló információkhoz és a fogamzásgátláshoz nagyon fontos kérdés természetesen, de a pénzügyi eszközöket is biztosítani kell ehhez. Zambiában jártam, és ott azt észleltük, hogy ott egyik szervezet nagyon érdekes tapasztalatot alakított ki itt az iskolákban, és többek között fogamzás gátlókat osztottak ki. Tehát itt eh, nem arról volt szó, hogy az emberek ezeket ne használták volna, hanem egyszerűen arról volt szó, hogy ingyen kell, hogy hozzáférnek az emberek ahhoz, hogy alkalmazzák, alkalmazzák ezen eszközöket, és így módon következik be a további tudatosítás. Tehát nem a tudatosításra van igazándiból gond, sem a társadalomnak a szintjén, szintjén, sem a lányoknak a szintjén tudják, hogy miről is van szó, nem egyszerűen nem képesek megvásárolni ezzel fogalmazásgátlási eszközöket. És hát, hogy hogyan készítsük fel ez a következő kérdés már a fi, lányokat és fiúkat erre, itt nagyon érdekelne a válasza, mert hogy a fiúknak a részvétele nélkül ebben a folyamatban nem lehet igazán előre lépni. Nagyon érdekelne a válasza eltékben van. Köszönöm, Morin Sátin adom meg a szót. Merci, monsieur le président. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr és köszönöm szépen önnek azt, hogy ezt a témát felhozta a napirendi pontjaink közé. Valóban itt olyan információkról van szó, amelyeket meg kell ismernünk és tovább kell terjesztenünk. Sajnos egy dolgot azért ki kell emelnem, nevezetesen azt, hogy a kollégáinknak a többsége nincs jelen most a teremben, már pedig, már pedig ö, nagyon lényeges az, hogy mobilizáljuk politikailag az embereket e, témában. Teljes mértékben osztom mindazt, amit Mária Gabriel fogalmazott meg az imént a tekintetben, hogy hogyan kell bevonni valamennyi szereplőjét a társadalomnak, a e, férfiakat is, a fiatal embereket is, a fiúkat is ebben a tudatosításban. De ugyanakkor azt is tudja mindenki, hogy az egészségügy, a reprodukció tevékenységnek a témája időnként tabu téma. És nagyon köszönöm tehát még egyszer azt, hogy ezt a témánkba, a témaköreinkbe felhozták, de ezen felül még, a tabun felül még arról is van szó, hogy megosztó témák ezek. Örülök annak, hogy szó esett az imént arról, hogy hogyan látja a jelenlegi helyzetet az előadónk, és eh, ugyanakkor azt is jelzem, hogy mennyire fontos elismerni a szexuális jogokhoz és a reproduktív jogokhoz való hozzáférést. Ezen kérdések ugyanakkor felvettek egyéb jogi kérdéseket, egyéb, egyéb emberi jogokhoz való hozzáférést, és nem szabad, hogy ezeket a jogköröket szétválasszuk, elválasszuk egymástól, él, erőteljesen, élesen, valamennyi politikai frakcióban, politikai pártban meg kell tennünk mindent azért, hogy a szexuális jogok, a reproduktív jogok elismerést nyerjenek, és részét képezik az összes európai, illetve az összes emberi jognak. Tehát ez lett volna az egyik téma, amelyet szeretem, volna kiemelni. Továbbá, ne gondoljuk azt, hogy a e témában fokozatosan, szépen-szépen haladunk előre. Nem, én ma magam részéről, ugye francia vagyok, és olyan témát tárgyalunk most meg, amelyel foglalkozott Simon Weil, aki annak idején az Európai Parlamentnek volt az elnök asszonya. 75-ben, 1975-ben ő akkor miniszterként foglalkozott a e témával, tehát gyakorlatilag most már 35 éve aktualizálódott ez a téma, is foglalkoztunk igazándiból e témákkal először Franciaországban. Simon Weil egy olyan asszony volt, aki az Európai Néppárthoz tartozott, és azt észleljük mind a mai napig, hogy folyamatosan arra van szükség, hogy odafigyeljünk politikailag, el kell, hogy tudjuk érni, hogy szabadon tudjanak szavazni, véleményt alkotni és szavazni e témában az emberek. Ezt teszi csak előre lehetővé az előrelépést. És e tekintetben, amikor eljárunk, akkor az emberi jogokat érvényesítjük. Tehát, hogyha az emberi jogokat tárgyalva egyben fogalmazunk, foglalkozunk a reproduktív jogokkal, akkor tudjuk előrevinni az ügyet. Ha nem így járunk el, akkor visszalépések következnek be, és ha visszalépés következik be Európában, akkor másút is, mindenütt másút is ez fog történni. Úgyhogy azt hiszem, hogy történelmi perspektívában kell ezen kérdéseket néznünk, és ki kell állnunk a vívmányaink mellett. A második témaköröm. Ön kiemelte azt, hogy mennyire szoros az össze kapcsolódás, a, a kapcsolat, a gyermekvállalás és a gazdasági tevékenység között. Örülünk annak, hogy az elnökünk vezérlése alatt a bér egyenlőség kérdése is nagyon élénkkel felmerült a férfiak és a nők között, a nők és a férfiak között. Mindenképpen meg kell, hogy teremtsük az összhangot a családtervezés témában és e témákban, és ez a téma kell, mármint a béregyenlőség kell, hogy szintén megvalósuljon a hangsúlyosan. Köszönöm a hozzászólást, én magam is szeretnék kérdés feltenni. Azon gondolkodtam, amikor ön arról beszélt, hogy nagyon egyértelműen meglátszott, hogy sokat beszélgettek a, beszéltek a különféle családtervezés költséghatékonyságáról, a, amely, hogyha be, be, be, befektetnek, akkor máshol ö, megtakarítást ö, e, eredményez. Nagyon sem meg vagyok győződve arról, hogy ez milyen fontos, de néha ö, hajlamosak vagyunk alkalmazkodni ahhoz, hogy mások érvelnek. Hogyha adunk egy dollárt, amelyet nagyon effektíven felhasználnak, vajon miért nehéz akkor a, ezt az egy dollárt befektetni a döntéshozók által. Miért, ilyen, miért vonakodnak ennyire? Miért ö, nem hajlandók befektetni a jövőbe? Miért ke, költségként kezelik ezt, ö, amiből, ami aztán megtör, megtérül? Miért nehéz rávenni a döntéshozókat, hogy ezt belássák? A másik kérdésem az, hogy ön mit gondol arról, hogy ö, ami konkrétabb, mi, mi konkrétan tehetünk itt mi az Európai Parlamentben? Nem tudom, hogy ön milyen, milyen ismeretekkel rendelkezik a mi jelen, lehetőségeinkről. Ön szerint mit tehetnénk mi ma? A harmadik kérdésem pedig nagyon összekapcsolódik az egyenlőséggel, hogyha más országokra rákényszerítünk, már egyes dolgokat arról beszéltünk, hogy alulról kell indulni ennek a kezdeményezésnek. Értem, hogy ön mit mondott, és tisztelem is, de számomra sokkal inkább emberi jogokról szól a kérdés. Nem mondhatjuk mindig azt, hogy emberi jogokról beszélünk. De ezt nem lehet felülről rákényszeríteni az emberekre. De értem a problémát, amit Gabriel asszony fele, fele emlegetett. De a konkrét kérdés ennek az az oka vajon az, hogy hmm. nagyon sok ország aláírta a CEDOV nyilatkozatot, és azzal elkötelezettséget vállaltak, hogy bizonyos dolgokat megtesznek. Ebben az összefüggésében nem kéne problémának legyen, e, hogy ez a bizottság követelményeként állítsuk be. Hogy vajon miért ne, olyan nehéz e, e, ezeket az országokat rávenni, ezekre az intézkedésekre? Egyébként aláírták a CEDOV konvenciót, rengeteg kérdésem, ne parancsoljon, válaszoljon. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a nagyon fontos szempontokat, illetve a nehéz és érdekes kérdéseket, amelyeket föltett nekem. Először is szeretnék egy kicsit visszatérni arra, amit Gabriel asszony mondott. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a gazdasági érvelés borzasztóan meggyőző, és jó lehet nagyon sokan szívesen látnánk a családtervezést elsősorban jogként, de a gazdasági érvelés borzasztóan meggyőző, és ahogyan az elnökük is rámutatott erre, tehát minden befektetett dollárnál 1,4 dollárt takarítunk meg. Egyszerűen nem tudom megmagyarázni, hogy miért olyan nehéz egyes kormányoknak ezt átlátni, elfogadni, hogy ez a helyzet talán azt gondolhatnánk, hogy nincsen jövőképük. Túlságosan rövid távra gondolkoznak politikai kidolgozásakor, és hát természetesen a fejlődő országokban nagyon sok szempont játszik közre, tehát hogy más dolgokba kell befektetni, nem annyira a családtervezésbe. Ezért át kell nézni a szélesebb képet, és, és hosszabb távon gondolkozni. A családtervezésnek persze nagyon sok egyéb előnye van a nők, férfiak, családok, országok számára, de nagyon szilárd, határozott gazdasági érv szól mellette. Ön is említette hozzászólásában, hogy a életkor szerint meghatározott szexuális felvilágosítás nagyon fontos az országok kulturális kontextusához igazítva, de hát történjen akkor meg, legyen ilyen. Illetve ön is említette a férfiak bevonását, erről már én is szóltam, és egy példát is említenék. Niger nagyon törékeny ország a legmagasabb a termékenységi rátája, minden nő átlagosan 7 gyermeket szül. A gazdasági növekedés 2%-os volt az elmúlt években, évi 2%. A növekedés, a népesség növekedése pedig évi 4%. Tehát egyértelműen látjuk, hogy ez már eleve egy nagyon sebezhető ország, kiszolgáltatott, nagyon kevés a megművelhető föld. Ugyanakkor viszont az életminőség a jelen körülmények között egyre csökken, a gyermekek egyharmada jár iskolába, lányok egy negyede jár iskolába. Olyan helyzet ez, amivel egyszerűen muszáj kezdeni valamit. Például, hogyha megnézzük a művelhető föld rendelkezésre állását, most körülbelül 15 millió lakossága jelen pillanatban, 2025-re már 50 millió lesz, és nincsen megművelhető föld, úgyhogy muszáj tenni valamit, és a kormány is úgy gondolja, hogy muszáj tenni valamit. Az elmúlt néhány évben ezt megértették, és igyekeznek lépéseket tenni. És mit tesznek például a férfiak bevonása érdekében? Hiszen ez egy nagyon konzervatív környezet, nagyon alacsonyan képzett a lakosság. Létrehoztak például úgynevezett férj iskolákat, ott mindenféle dolgokat tanulnak a férfiak, de a fogamzásgátlásról is fontos dolgokat tanulnak, hogy a, illetve arról is tanulnak, hogy a házastársoknak is van beleszólása abba, hogy hány gyerekük legyen. Nem egyszerű ez ilyen kontextusban, de ezek mégis lehet tenni valamit. Szerettem volna visszatérni arra a kérdésre is, amit ön vetett fel, hogy a szexuális reproduktív egészséget nagyon gyakran tabuként kezelik. Ez így igaz. Nem mindig értem, hogy miért. Úgy gondolom, hogy nagyon sok a félreértés ezzel kapcsolatban. Ezért gondolom, hogy az ENSZ népesedési alapjának ez az egyik fő kihívása. A reproduktív jogok arról szólnak, hogy az emberek értsék meg, dönts, eldönthessék, hogy akarnak-e gyermekeket. Ezt már 50-es, 60-as évektől kezdve elismerték, újra és újra felismerték, és egyszerűen nem értem, hogy a tárgyalások során ez miért olyan kényes kérdés. Ahogy ön is mondta, úgy néz ki, hogy ez, ez egy olyan tényező, ami az összes többi jog mögött meghúzódik, ezért nem tartom helyesnek, hogy ez olyan vitatott és ellentmondásos kérdés. Ráadásul nem szabad túloznunk arról, hogy ez mennyire vitatott vagy ellentmondásos. Márciusban fogjuk a nők, fogják kiadni a nők helyzetéről a bizottsági közleményt, <clears throat> illetve a közgyűlés és egy nagyon progresszív állásfoglalást, határozatot fogadott el a nők helyzetéről, és a szexuális, illetve reproduktív jogokat és egészséget kiemelik, és elismeri azt is, hogy az, az erőszak áldozatául esett nőknek is joguk van a reproduktív egészségügyhöz kapcsolódó jogaik gyakorlásához. Azt hiszem, hogy ez a bizottság munkájában is nagyon jól megjelenik, és egyszerűen nem látom, hogy miért ne lehetne, hogy ez a szakbizottság miért ne fogadhatná el valamilyen hasonló dokumentumot. A pénz ez mindig problémát jelent nyilván, de hogy elegendő finanszírozást biztosítsunk a szexuális és reproduktív jogokra, illetve a családtervezésre még mindig nagyon fontos tényező. És azt is gondolom, hogy az Európai Parlamentnek nagyon fontos a szerepe abban, hogy vezesse a 2015-öt követő milleniumi fejlesztési célok megvalósítását, vezesse a vitát a 2015 utáni fejlesztési keretrendszerrel kapcsolatban fontos ugyanis az biztosítani, hogy a szexuális és reproduktív egészséghez való egyetemes jog találja meg a helyét. Annyira szorosan kapcsolódik ez a nemek közötti esélyegyenlőséghez, illetve a nőjogokhoz, hogy muszáj biztosítanunk, hogy ez megfelelő képviseletet kap a párbeszédekben. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen a válaszokat. Nagyon örülünk, hogy eljött hozzánk. Eh, hadd mondjuk el, hogy ez az a munka, ami az én szempontból arról szól, hogy a nők jogait védjük, eh, azt a jogot, hogy ők dönthessenek a saját testükről Ez egy alapvető ember, emberjog. Köszönöm szépen, bár nagyon vitatott kérdéseket eh, vetett fel. Elismerem, hogy nagyon nehéz a férfiak érdeklődését felkelteni a kérdés iránt, hiszen a férfiak eh, azt gondolják, hogy a női jogok egy másik sarokba tartoznak, nem igazán tartoznak az alapvető emberi jogokhoz és az ember, férfiak azt gondolják, hogy a nők, nők jogait a nőknek kell megvédeni, hiszen a férfiak minden más megvédenek, minden más területen. Ez, ez olyan, mintha a népesség felét abba a sarokba tolnánk be, ahova női jogok tartoznak. Ezért kell folyton ezeket a kérdéseket felemlíteni és beszélni róluk. Nagyon érdekes volt hallani erről a férjek iskolájáról Nigerben hiszen a férfiaknak nagyon sok oktatásra van szükségük. Az utolsó dolog, amit el akartam mondani, az, hogy azok, akik döntéshozó helyzetben vannak, azok leginkább férfiok, férfiak. Nagyon ritkán ülnek ilyen döntéshozó helyzetben nők. És azok a férfiak, akik hatalmat irányítanak, ők nagyon sok pénzről is döntenek, és ami a reproduktív jogokat illeti, sokkal inkább egy szociális kérdés, értem én, hogy szükséges lehet néha pénzről is beszélni. És el kell gondolkodni néha azon, hogy hogyha ezek az emberek nem szeretnének az én térfelemen játszani, akkor én megyek át az ő térfelőkre, és beszéljünk akkor pénzről, hiszen azt megértük, megmondjuk, hogy mi az, ami kevesebbe kerül, mi az, amit be kell fektetni, és akkor ezt megértik el kell magyarázni, hogy ez egy beruházás, egy befektetés. És akkor lehet, hogy a döntéshozók már e, meg is értik, véghallgatják, és lehet, hogy több pénzt lehet kapni. Nagyon köszönöm, hogy eljött, nagyon érdekes előadást tartott. E, nagyon remélem, hogy a jövőben is nagyon jó együttműködést folytatunk önökkel. Köszönöm az előadást. Okay, uh, we con- fortsätter mötet. Folytatjuk az ülést. Um, rendkívüli napirendi pont következik, amit utólag uh, eh, illesztettünk be. Egy uh, Ja, var tvungen att ta det på engelska. Elnézést, el, angolul kellett felolvasnom a címet. Ez a tanácsok napi rendjében nem szerepel. Az a háttere, hogy ez a szakbizottság állást, foglalást próbált meghozni a 16 nappal ezelőtt a férfiak nők elleni erőszakáról. Ezt nem sikerült a plenáris napirendjére felvinni, és akkor a koordinátorok úgy döntöttek, hogy Strasbourgban, hogy visszavonjuk Hmm, és úgy teszünk, ahogy már korábban is döntöttünk, hogy állásfoglalást fogadunk erre, ar, arról, hogyha mi de, delegációnk New Yorkba megy a CSV ülésére márciusban, akkor ezt, el, ezt az állásfoglalást elvisszük magunkkal, és a bizottságnak teszük fel a kérdést, hogy mi a véleményük erről. Azért, hogy ez lehető, lehet, megvalósuljon és időben elvégezhessük, ezt a javaslatot februárban a Strasburgi plenárison el kell fogadnunk. Ezért azt tettük, hogy a koordinátorok azt a feladatokat adták nekem, hogy javaslatot nyújtsak be állásfoglalásra irányuló javaslatot, és utána, mind, amikor mindenki benyújtotta a módosítását, elfogadjuk. Azt gondoltam, hogy megpróbáljuk ezt egy kicsit komolyan venni, azt, ami szerepel az javaslatban, de nincs benne semmi furcsaság. Az állásfoglalásra irányuló javaslatban az áll, hogy a szakbizottság már nagyon sokat beszélt arról, hogy a nők elleni erőszak, nők és lányok elleni erőszak globális probléma, mindenütt megtalálható, és nagy, nagyon sok különféle okból történik, de minden társadalmi osztályban megtörténik, és különféle helyeken is nem kapcsolódik semmiféle konkrét helyhez vagy embercsoporthoz. A B pontban elfogadjuk a definíciót a nők elleni erőszakról, amelyet, ezt a, amelyet a parlament Strasbourgban is elfogadott kb. másfél óva, évvel ezelőtt a, a Svensson jelentéssel együtt, ez is szerepel benne. A javaslat kiemeli, hogy erős politikai elkötelezettségre van szükség, hogy valami konkrét történjen, és nagy szükség van arra, hogy együttműködés történjen a különféle civil szervezetekkel, akik ezzel foglalkoznak. A javaslat azt is kiemeli, hogy az EU és minden tagállam a hatékonyabban kell, hogy részt vegyen a, globális szintéren. Erősíteni kell szerepüket, tevékenységeiket, akkor, hogyha rá akarnak világítani a nők elleni erőszak súlyosságára. A javaslatban az is szerepel, hogy az EU és tagállamainak Eh, forrást kell növelni ezen a területen, hogy hatékonyak lehessenek, nem elég az, hogy azt mondjuk, hogy ezek a kérdések fontosak, akkor, hogyha nem helyezünk ki erre pénzt, forrást, akkor, akkor csak eh, gyönyörű retorikát hallatunk, de nem történik semmi sem igazán a valóságban. Akkor, hogyha pénzt nem áldozunk rá. Nagyon fontos még, hogy minden összefüggésben mm, megerősítsük az ENSZ női szerepét, és az EU is több pénzt szálljon a UN Women szervezetre, amely nagyon fontos központi szereplője ennek a munkának. Azt is leírjuk a javaslatban, hogy az EU külügyi szolgálatának is el kell végezni a munkáját egyenlőségi szempontból. Ezt, ennek át kell hatni egész munkáját és minden intézkedését. Ebben a javaslatban örülünk annak, hogy egy szakértői csoport javaslatokat fogalmazott meg a CSV-t 2013-as Global Implementation, globális megvalósítási tervet. Röviden ez áll az állásfoglalásban. Ennek a háttérében négy kérdés szerepel, amit felteszünk majd a bizottságnak. Sajnos a tanácsnak nem tudjuk feltenni, mert az idő egyszerűen nem elegendő rá, ezért csak a bizottságot kérdezzük meg. Ez azt jelenti, hogy lesz egy javaslat, és a képviselők benyújtják majd a módosításait, majd dönthetünk róla januárban, a januári ülésünkön. A bevezető után átadnám a szót önöknek, kíváncsi vagyok, hogy van-e hozzáfűzni valójuk. Då Megkérdezném a bizottságot, hogy van-e valami hozzátenni valója? Mrs. Pastre? Ah, uh, good morning, uh, Mr. Jó napot kívánok, elnök úr! Én a külügyi szolgálat szempontjából szeretném megvizsgálni ezt a témát. Nagyon szorosan együttműködünk a nők helyzetéről szóló dokumentum kidolgozásában, és köszönöm, hogy itt lehetek ma önökkel karácsony előtt, így rövid idővel, csak néhány nappal, és szeretném kiemelni, hogy most azon dolgozunk, hogy véglegesítsük az EU álláspontját a nők helyzetével kapcsolatban, és ez nagyon időszerű, ugyanis az önök szempontját is figyelembe vehetjük, és nagyon örülünk, hogy az Európai Parlament a CSW-hoz el fog utazni delegáció keretében a jövő év során. Ahogyan ön is elmondta, egy strukturális problémáról beszélhetünk, és napirendünkön. napi rendünkön úgy az EU-n belüli, mint a nemzetközi napirendünkön ez nagyon előkelő helyen szerepel. Az Európai Unió egy stratégiai keretrendszert, illetve cselekvési tervet fogadott el az emberi jogok és demokrácia témakörében, ahol pontosan azokra a cselekvésekről összpontosít, amely a nemi alapú erőszakot, illetve a nők, nőírtás, nők elleni gyilkosságokat vizsgáltuk az emberi jogi, kineveztek egy emberi jogi különképviselőt, akinek nagyon fontos, aki nagyon fontosnak tartja az emberi jogok keretein belül a nemi jogokat. Néhány szót szeretnék szólni arról, hogy hogyan közelítjük meg az előkészítést a évi munkával kapcsolatban. Először is az Európai Uniót nagyon kiábrándította, hogy az idei évi CSW következtetés nélkül zajlott le. Ebből két tanulságot vontunk le. Először is, hogy korán meg kell kezdeni a munkát annak érdekében, hogy kialakuljon egy közös EU-s álláspont, illetve hogy a civil társadalmi szervezetekhez is jussunk el az üzenetünkkel. Megkezdtük a vitát a tagállamokkal az álláspontról már szeptemberben. Nagyon reméljük, hogy még karácsony előtte sikerül véglegesíteni, ahogyan említettem, és talán tudják, hogy az EU sikerességét minden erőfeszítésünk alapján fogják megítélni, úgyhogy ezeket az intézkedéseket továbbítani kell a tagállamoknak, megosztani a terheket, és összeállítani a már meglévő nyelvezetet, illetve elevezni azt, hogy mi történt eddig ugyanis két dologra törekszünk. Először is, hogy a CSW a jövő év során megfelelő konklúzióval érjen véget, a következő pedig, hogy közös megközelítésünk legyen, és ne a már meglévő vívmányokból induljunk ki, hanem a nők elleni erőszakról megfelelő konklúziókat vonjunk le az európai nőjogi lobby képviselőivel is találkoztunk, illetve az Európai Civil Társadalmi Fórumon is részt vettünk két héttel ezelőtt itt Brüsszelben, megbeszéltük velük a CSW kérdéseit, illetve hogy hogyan tudunk együttműködni velük ezen a területen. Hasonlóan gondolkozó országokkal is együttműködünk, de kevésbé együttműködő országokkal is megpróbáljuk őket egy, meggyőzni arról, hogy jövő évben mennyire fontosnak tartjuk, hogy megfelelő konklúziókkal záruljon a folyamat. A nagy szereplők, mint például a latin-amerikai országok januárban, lesz egy EU-szelek csúcs találkozó, ahol a nemek kérdését is meg fogjuk említeni, ugyanis ezt rendkívül fontosnak tartjuk, illetve vannak regionális megközelítését. Említettem már a terhek megosztását, illetve azt, hogy illetve azt emelném ki talán, hogy az EU a CSW mellékeseményeként megpróbál arról tájékoztatást adni, hogy annak keretein belül mire törekszünk, és kollégámat fogom megkérni arra, hogy egy kicsit tájékoztasson minket az position paper részleteiről. Köszönöm szépen, Petrovászony, Pesztre asszony kapja meg most ezt hogy parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Néhány szót szeretnék szólni a dokumentum tartalmáról. Először is vannak általános útmutatók és konkrétabb elvek is. Az ott az elképzelés, hogy szilárd elkötelezettséget mutassunk azért, hogy megvédhessük Eh, az esély eh, nemük egyenlőségről szóló jogi jogvigmányokat, és hogy megerősítsük ezeket az elkötelezettségeket. Másfelől folytatni akarjuk eh, az európai és az emberi jogok alapján alapuló megközelítés. Nagyon fontos, hogy konkrét elveket fogadjunk el, úgy mint elmondjuk azt, hogy a nők elleni erőszak alapvető emberi eh, jog az ennek a védelme, de nem lehet eh, a nők elleni erőszakot bármiféle eh, indokkal megokolni. Másodszor a nők elleni erőszakot össze akarjuk kapcsolni a diszkriminációval, megkülönböztetéssel, valamint átfogó stratégiára van szükség, amelyben felveszük a harcot a nők elleni erőszak ellen támogató szolgáltatásokkal. Ez lesz a fő kérdése idén a az áldozatok védelméről szóló vitának is. A férfiak szerepe itt is megvédjük és kihangsúlyozzuk. Az volt az elképzelés, hogy a civil szervezeteket támogatjuk, Fontos figyelemmel kísérni a jelenséget és statisztikákat kidolgozni. Azt akartok megnézni, hogy milyen fontos szövegek, elkötelezettségek születtek már a területem. átfogó, egyértelmű konklúziókat szeretnénk megfogalmazni, előteljes elkötelezettségeket, és el akarjuk kerülni azt a nők elleni erőszak konkrét formáiról beszéljünk, hanem át, egy általánosabb megközelítést akarunk elfogadni azért, hogy ne legyen túl hosszú a szöveg, amit, amiről aztán nehezebb tárgyalni. Szeretnénk azonosítani eh, ezt az egész, minden már elfogadott elkötelezettségben, hogy melyek a legerőteljesebb szövegek és kötelezettségvállalások, amelyet eh, már nemzetközi szinten elfogadtak. Hivatkozni szeretnénk nemzetközi egyezményekre, vagy regionális egyezményekre, regionális dokumentumokra, nem is nemzetközi kötelezettségvállalásokra azért, hogy az EU együttműködhessen és más államokról, államoktól is támogatást kaphasson az ENSZ szintjén. Itt most befejezném, de nagyon szívesen állok Önök rendelkezésére további kérdésekben. Köszönöm szépen. Én tehát svédül fogok beszélni, mondta az elnök. Ennek kapcsán szeretném megkérdezni, hogy vajon ebben a javaslatban, amit nem fogadtunk még el, a 8-as 9-es pont alatt a globális megvalat sítási nők elleni erőszak, valamint érdeképviseleti kampányról szól. Vajon megvitatták-e ezt a kérdést, és felszerepel ez az önök munkájában? Nagyon-nagyon érdekel már minket a válasz. Hegyezzük a fülünket. Válasz, elnézést. Um, thank you very much. Köszönöm szépen a türelmüket és a kérdést. Valójában, amikor a Global Advocacy Campaignről beszélünk, azon gondolkoztunk, hogy lesz-e egy Peking plusz 20 nem sokára, 2015-ben, és az az elképzelés, hogy hogy nézzük meg, hogy azt hogyan tudjuk megtartani, milyen megemlékezés lehet ezzel kapcsolatban. És nagyon sok vita zajlott arról, hogy hogyan lehetne ezt megszervezni. Az EU most tárgyal arról, hogy mi lenne ennek a legjobb módja, hogy akár egy világkonferencia jöhetne létre, de az kockáztatná a már meglévő nemi esélyegyenlőségi vívmányokat. Úgyhogy talán inkább egy nagy kampányt szervezünk, ami amely figyelembe veszi az összes vívmányt, az elért eredményeket. Tehát erről tartanánk egy nagy kampányt. És ezen gondolkoztunk, hogy össze lehet -e esetleg ezt kapcsolni az ön által említett Global Advocacy Campaignről. Ugyanis tulajdonképpen ugyanaz az elképzelés húzódik meg mindkettő között. És mielőtt válaszolunk arra, hogy tudjuk-e támogatni, erről ide még információra lenne szükségünk az Advocacy Campaign konkrét részleteiről. Elnök, nem, erről nincsen semmiféle információm. Ön a kampány indításáról beszél, természetesen ennek nagyon sok módja van, és ha valamilyen más módot tartanak előnyösebbnek, az természetesen teljesen rendben van. Úgyhogy nincs erről további információm. Ez tulajdonképpen egy nyitott kérdés, szorosan kapcsolódik a globális végrehajtási tervhez. Erről is beszéltünk a szakértői csoport ajánlásáról, ez részét képezi az önök munkájának? Igen, ezt megerősíthetem, elnök úr. Mi is résztre vettük abban, amit a CSW elnökeként végeznek, illetve a múlt heti New Yorki esemény kapcsán nagyon magas politikai szinten, ugyanis úgy gondoljuk, hogy a jövő évi sikerességhez az ENSZ Nőjogi Bizottságának is nagyon aktív részvétele szükséges. Köszönöm szépen. Elnök, akkor megint átváltok svédre. Köszönöm szépen. Szerintem nincsen ezzel kapcsolatban kérdés, úgyhogy akkor kiemelném, hogy döntés fog születni, ezt kiküldjük mindenkinek, és ami a módosításokat illeti, meddig lehet azokat beterjeszteni, illetve az állásfoglaláshoz, január 9-e déli 12 óra és a szakbizottság január 22-én szavaz róla. A plenáris elé februárba kerül 2013-ban. Ezzel ezt a napirendi pontot befejeztük. Felhasználnám az alkalmat. Az ülés elején, amikor ugyan nem voltam itt, elmondtuk, hogy eh, köszöntöttünk két látogatói csoportot, de akkor még nem voltak itt. Hadd köszöntsem tehát látogatóinkat, Kudakis asszony csoportját először is, valamint van még egy látogatói csoportunk, a Morin Satini asszony meghívására. Nagyon szeretettel köszöntöm Önöket itt a szakbizottság ülésén. Då 11 es napi rendi pont következik gazdasági válság nemek közötti egyenlőségre és a nők jogaira ha gyakorolt hatása. Nagy kérdés számunkra itt a szakbizottságban, hogy vajon ez a mi március 8-ai témánk, nagyon fontos, hogy ezt végig gondoljuk, ezt, ezt a jelentést elkészítsük. Ezért át is adom a szót az előadónak, Marin Satena asszonynak. Kérem, vezesse be a témát, parancsoljon. Merci, monsieur le président. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen azt is, hogy ez a téma felkerülhetett a napi rendünkre. Úgy vélem, hogy a szakbizottságunk számára ez egy nagyon fontos, jelentős téma, és valamennyi politikai frakciót mobilizálnunk kell e témakörben. Ennek céljából egy igazi üzenet eljuttatást kell, hogy elérjünk majd március 8-án a Nők napján, és ennek kapcsán jelzem azt, hogy az Európai Parlament egyéb szakbizottságát is lendületbe kell hoznunk, és tudom többek között, hogy a foglalkoztatásügyi szociális ügyek szakbizottsága szintén lényegesnek tartja ezt a témát, és véleményt is, kérde, véleményt is készít. Szóval, mint mondottam, nagyon fontos témáról van szó, mégpedig azért, mert hogy ez egy, úgy mondom, hogy csendes téma, de ezek a csendes témák igazándiból veszélyesek, mert hogy a válságnak jelentős hatása van a nőkre is, erről kevésé esik szó, sőt a női foglalkoztatásra is nagy hatással van. Ezen felül azt is mondanám, hogy olyan témával van dolgunk, amelyről nagyon kevés adat létezik, kevés mutató születik. Éppen ezért, hogyha vízhangot adhatunk-e témának március 8-án, akkor ezáltal mozgosítani, mozgosítani fogjuk eh, tudni a Vilniuszi Nemek Közötti Egyenlőség Európa Intézetét is rá tudjuk majd venni, gondolom én, az intézetet arra, hogy statisztikával álljon elő, statisztikai adatokat, mégpedig megbízhatóakat tudjanak közölni velünk. A kérdés a európai polgároknak az egyenlőségének a kérdését veti fel. És azt mondottam, hogy csendes témáról van szó, mármint hogy elhallgatott témáról van szó, de akkorlatilag azt látjuk valamennyi tanulmányban, tisztelt elnök úr, hogy a nőknek a foglalkoztatása másként alakul, mint a férfiaké. A válság közepette a férfiak foglalkoztatása minősül prioritásos témának az összes sztereotípiával az embereknek a fejében. Ez derül ki, és azt hiszem erre az előítéletre rá kell, hogy világítsunk messze menően. Ennek fényében a jelentés tervezetünkben kiemeltük azt, hogy a válság még veszélyeztettebbé tette, tette a nőket a foglalkoztatás területén. Ők ugyanis azok, akik bizonytalan állásokat töltenek be. A nőknek a kitettsége egyre nagyobb lehet. Ezt látjuk a részmunka idős foglalkoztatásnak a révén, a házi alkalmazásnak a révén, a különböző foglalkoztatási bizonytalansági keretek között. Tehát a nők kerültek és a nők állásai kerültek a leg törékenyebb helyzetbe a válság közepette. A második témakör, amelyet kiemelünk a jelentés tervezetünkben, az, hogy míg a folyamatnak közel sem állunk a végén a nők esetében. Mégpedig azért, mert hogy a válság mindenek előtt azokat az ágazatokat tette ki, azokat érintette, ahol a férfiak foglalkoztatottsága volt a legerőteljesebb, gondolok itt alapvetően az ipari tevékenységekre és a nehéz ipariakra különösképpen. A nők ezzel szemben az igazgatásban töltöttek be állásokat, tehát olyan, olyan állásokban, leginkább a karban, amelyek a közpolitikákhoz kötődnek. Mit igénylünk a tagállamoktól? Nos, erre a kérdésre azt válaszolom, hogy világos, hogy az államoknak szükséges meghoznia olyan intézkedéseket, amelyek csökkentik az államháztartásoknak a hiányát, az eladósodás mértékét, és ugyanakkor azt mondanám, hogy a megszorító politikák jelentős mértékben érintik negatívan a nők foglalkoztatását, mint hogy a nők nagyobb számban vannak képviselve a közszférában, mint az egyéb szférákban. Aztán harmadik nagy témakör a sztereotípiáknak a témaköre. Sajnos ezzel kapcsolatosan milyen megállapításákat tehetünk azt, hogy annak ellenére, hogy mi hangzik el az állampolgároknak az egyenlősége témájában, és minden előfeszítéseink ellenére a sztereotípiák azt eredményezték, hogy a férfiak foglalkoztatása élvez prioritást. És a nők saját maguk is akár hajlandóak arra, hogy visszavonuljanak a munkaerőpiacról, és ez is egy elhallgatott téma. A válságban a nők arra törekednek nagyon gyakran, hogy inkább az informális munka alkalmazás, vagy nem is bérezett, nem is fizetett munka köröket töltsék be. Tehát ez egy olyan harmadik nagy témakör, amelyet kiemelnék, és amelyet nem tudunk elfogadni, ezért ezzel a kérdéssel is fel kell vagy foglalkoznunk kell a válság idején. A negyedik nagy témakör. És e tekintetben hagyj térek ki most arra, hogy a válságnak milyen hatása van a bérezésre. Jeleztem, a nők egyre inkább az informális gazdaságban mennek dolgozni, a bizonytalan foglalkoztatási formákban, a részmunkaidős foglalkoztatásban találjuk őket meg és a csökkentett idejű foglalkoztatásban. Nos, ennek az eredménye az, hogy a nők egyre rosszabb körülmények között dolgoznak, és ennek meg lesz a hosszú távú hatása is a nyugdíjukra. A rövid távú hatás az az, hogy a munkaerőpiacon elszegényednek a nők. Egy pauperizációs folyamat megy végbe, de a válságnak a hatása közép és hosszú távú is lesz. Nevezetesen egy igazi pauperizációt fogunk észlelni a nők esetében, akkor, amikor a nyugdíjakat kell, hogy elosszuk és megkapják. Nos, egy ilyen válság periódusán azt látjuk, hogy ilyen hatás ö, nyilvánul meg, és ez ö, ennek a fényében alakult ki az is, hogy úgy tűnik sokak számára, hogy a férfiak ö, munkanélkülisége súlyosabb probléma, mint a nőké. Ezzel a sztereotópiával is fel kell vennünk a harcot, vagy ez ellen is fel kell vennünk a harcot. Tehát a béreknek a csökkenése oda vezet, hogy egyre nagyobb az elszegenyedés, ami elszegenyedés ö, azt is jelenti, hogy egyre inkább kirekesztettek a nők, és ismételten oda jutunk, hogy a családok is egyre érintettebbek, különösen az egyszülős családok, és rendkívül nehéz az egycsaládos asszonyoknak mármint az egy szülő jelenlétét magunknak tűnő családokban a nőknek megtartani a foglalkoztatási pozícióikat, azaz a női jelenlét ilyen témában azt jelenti, hogy egyre nehezebb a nőknek elhelyezkedniük, egyre nehezebb a számukra foglalkozni az eltartott személyekkel, legyenek azok gyermekek, legyenek azok dependes személyek, és mindenek alapján oda jutunk, hogy a nők kell, hogy felvállaljanak ennyi és ennyiféle szerepkört, és a gyermekeknek az eltartása, a foglalatossággal élő személyeknek az eltartása, és így tovább még inkább fokozza a veszélyeztetettségét a nőknek a kitettségét. Azt is kiemelném, hogy a válság az informális munkára is hatalmas hatással van egyre elterjedtebb az informális foglalkoztatás. Az OECD-nek a kimutatása szerint most már 33 ot tesz ki a GDP-ben mérve az OECD tagállamokban a nem hivatalos munka. Tehát a válság idején azt észleljük egyértelműen, hogy az informális munka nagyobb teret kap, már pedig arra lenne szükség, hogy a nem hivatalos munka hivatalossá váljék, és hogy ki tudjuk emelni a nőket ebből a foglalkoztatottsági körből. További rendkívül jelentős téma a következő. Négyszer több, vagy négyszerese a nőknek a száma a részmunkaidős foglalkoztatásban. Tehát e tekintetben is azt látjuk, hogy rendkívüli módon kitettek a válság periódusában a nők. Márpedig, márpedig azt látjuk a tanulmányokban, valamennyi tanulmányban, hogy a válság idején, ha egyenlő módon és mértékben vonják be a férfiakat és a nőket a munkaerő piacba, akkor ezáltal nagyon jelentős mértékben lehet dinamizálni a gazdasági tevékenységet. Azaz ebből az következik, hogy a jelenlegi trendeket meg kell fordítani. Fel kell vennünk a harcot a sztereotípiák ellen, és úgy gondolom, hogyha a 2013-as évben a nők napja kapcsán ezeket a témákat veszük fel a napirendre, akkor ennek óriási hatás lehet. Legalábbis én ezt szeretném, hogy így járnánk el. És most pedig engedjék meg, hogy kiemelek egy további pontot, amelyet szintén rendkívül jelentősnek véleg, ez a bér különbség, a bérezés különbsége a nők és a férfiak között. Ismerjük ezeknek az okait. Ismerjük azt, hogy ugye ez a részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos a szerződéseknek a nem kellő aláztámadtságának. De ezen felül még azt látjuk, hogy 17 százalékos nagyjából az az eltérés a bérezésben, amelyet az EU-s országokban lehet fellelni. Hatalmas persze az eltérés az EU-s országok között is, és a nők nem mindenütt ugyanolyan bánásmódban részesülnek a bérezés tekintetében. A bér egyenlőtlenség jól lehet azonos munkaköröket töltenek be, azonos képesítésűek és képzettségűek a nők és a férfiak adott esetben, oda vezetnek, hogy a nők viszik el a balhét a tekintetben, hogy milyen kockázatot vállalnak a gyermekvállalással és ennek kapcsán hagyj hívjam fel a figyelmet egy olyan tanulmányra, amely nemrégiben készült, és amelyet az OECD végzete. Ebben kimutatásra került az, hogy ha gyermeket vállal egy nő, akkor 12%-kal alacsonyabb lesz a bére. És minden egyes gyerekre ez a 12 százaléknyi érvényesül, ha most összeadjuk a dolgokat, a jelenségeket. Tehát már eleve azt, hogy a munkafelvételnél azonos képzettséggel, azonos munkakörrel már eleve egy nőnek a bére 17%-kal alacsonyabb, mint a férfiaké. És akkor még ott van a hatása, a, ugye a gyermekvállalásnak, ugye minden egyes gyermeknél mínusz 12 százalék vonódik le, akkor ebből egyértelműen következik a nőknek az elszengényedése, a pauperizáció, és ebből a folyamatból szinte lehetetlen kikerülni, ha csak nem vezérlünk olyan politikákat, közpolitikákat, amelyek orvosolják ezeket a, a, a egyenlőtlenségeket, a nők egyenlőtlenségét a férfiakéhoz, a helyzetéhez képest, hogyha nem akadályozunk meg a költségvetési megnyírbálásokat a női foglalkoztatásokra vonatkozóan, ha csak nem mozgósítunk olyan alapokat, mint az Európai Szociális Alap, azért, hogy elősegítsük a nőknek a munkaerőpiacra való visszatérését. Akármi is legyen. Még ezen felül van egy további akadály is. A foglalkoztatáshoz való visszatérési politikákat az Európai Uniós alapok támogatják, de, de ezeknek a hatása csak akkor valósulhat meg, hogyha a képzésre, a továbbképzésre is koncentrálunk. Mindent meg kell tennünk azért, hogy a nők visszakerülhessenek, vagy megmaradhassanak a munkaerőpiacon. Hogyan lehet összeegyeztetni a család életet, a szakmai élettel és tevékenységgel? Hogyan lehet ö, a gyermekvállalást biztosítani, hogyan lehet biztosítani a folyamatos ö, ö, továbbképzést. Nos, ezek, ezek mind azok a feladatok, amelyeket össze kell egymással hozni, és Mindezek mellett a sztereotípiák elleni harc is nélkülözhetetlen, és ez indokolja, hogy folyamatosan éltetnünk kell a nők napját, elnök úr. Morin azt asszony, nagyon szépen köszönöm az előadást. Önöké most a szó először is. Kurmai Zita kért szót, parancsoljon. Thank you very much, dear. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is mindig nagy öröm Elizabettel együtt dolgozni, nem csak munkája, véleménye miatt is, ami egyértelműen elmondta, hogy nagyon fontos jelentésről van szó. Rajtunk múlik, és a kommunikációs részlegünkön, hogy miként lehet ezt a terméket eladni a válságnak a nőkre gyakorolt hatása olyan kérdés, amiről már nagyon sokat vitatkoztunk a parlamenten belül és kívül, ezért nagyon fontos volt, hogy jelentés is szülessen a témában. Fontos, és nem csak a nők foglalkoztatásáról szóló adatok miatt, ezért az a legfontosabb, hogy a csendes válságról is beszéljünk, hiszen a válság hatása, valamint a megszorítási politikák, különösen a nőkre gyakorolt hatása, az alacsony jövedelem, az egyedülálló anyák, az idősek, kisnyugdíjas idősek, a válság nem csak ezért a helyzetért felel, hanem megtöbbszörözi a következmények hatását is, amelyek már léteznek a nemek közötti egyenlőtlenségek, és eh, Elizabeth is kiemelte a nemek közti bérezési különbség, nyugdíjazási különbség, támogatás hiánya, hogy a munkaéletet és a magánéletet eh, kiegyenlíthessük, eh, védettséget nem nyújtó szerződések, zsebszerződések, valamint a nők kitettsége. Mindenkit szeretnék emlékeztetni arra, hogy a, vá- a válság első ciklusa a férfiakat érintette, a férfiak által dominált vezetőséget. A, a ciklus második szakasza a szolgáltató szektorban dolgozó nőket érintette. Um, nem, figyel, nem, for, nem fordítottunk egy, egy, elég figyelmet arra, hogy a láncolat végén szereplő személyekre is oda kell figyelnünk, hiszen nem is voltak erre módszereink. És a szolgáltatási ágazatban, ahol nagyon sok nő dolgozik, ez nagyon jól látható volt. A bizottságtól sokkal megbízhatóbb és frissebb adatokra van szükségünk, valamint egy értékelésre arról, hogy a megszorítás miként, milyen gyakor- hatást gyakorolt a nemi különbségekre, hiszen szerintem nagyobb gyakor- hatást gyakorolt a nők helyzetére, azt rosszabbá tette. Közelő figyelemmel kell, kísér, kell kísérni a válság hatásait, és csak akkor lesz kimerítő, hatékony stratégiánk Örülünk annak, hogy felsorolt egy nagyon fontos dolgot, mint például a gender mainstreaming fontosságát az alkalmaz, a foglalkoztatásban, azt a szükséget, hogy figyelembe kell venni a különféle helyzetet az egyes tagállamokban, valamint a szakképzés fontosságát, az európai szociális alap szerepét, valamint Eh, azt, hogy megerősítsük a női vállalkozások szerepét a jelenlegi eh, gazdagságban. Apróságokat szeretnék még hozzáfűzni. Amikor a válságról és a megszorításokról beszélünk, nincsen gazdasági növekedés akkor, hogyha nem vegyük figyelembe annak a szociális hatását. Elizabeth eh, említette, hogy a szegénységnek van egy női arca is, hiszen a nőket sokkal erősebben és mélyebben érinti a gazdasági válság és a szociális, valamint a demokratikus válság, ezért van szükség e, eltérő bánásmódra. Figyelmeztetni magunkat arra, hogy a Lisszaboni stratégiában pontos adataink voltak arról, hogy mennyi, mennyivel több nőre van szükség nők jelenlétére a, a munkaerőpiacon az 50-ről 60%-ra történő emelést elértük, de a EU 2020-as stratégiában egy szót nem szólunk már a számokról, ami azt jelenti, hogy van egy adatunk, 70%-os női részvétele van szükség a munkaerőpiacon, részvétele van szükségünk a munkaerőpiacon, de már nem teszünk különbséget nők és férfiak között. Ez azt jelenti, hogy több mint 70% férfi szerepel a munkaerőpiacon, de a nők száma nem növekedett. Ez, ez egy csendes tendencia, hogy amikor új, amikor munkahelyek megszűnnek, akkor általában a nőket küldik haza elmondanám mindenkinek ebben a teremben, hogy tartsuk nyitva a választási lehetőséget a nőknek is. Hogyha nők otthon akarnak maradni, akkor hadd maradjanak. És hogyha munkát szeretnének vállalni, akkor tegyék meg azt. Mindenkit emlékeztetnék arra, amikor, hogy amikor e, nők részvételéről beszélünk a döntéshozó helyzetekben, elmondom, hogy a nők nem jobbak a munkaerőpiacon, de hozzáadott értéket teremtünk a gazdasági növekedésben. Ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Ezért gondolom azt, hogy nagyon fontos jelentés készült, nagyon erőteljes jelentés, jelzést szeretnénk küldeni a nőknek eh, itt ezen a fantasztikus Európai Unióban, és eh, mindenkinek felhívnám a figyelmét, hogy eh, Mindannyian megkaptuk a Nobel-díjat, erre büszkéknek kell lennünk, és mivel nem találkoztam az elnök úrral akkor, amikor a jelentésemről beszámoltam, ezért mindenkinek szeretnék kellemes karácsonyt kívánni, és biztos vagyok abban, hogy tudunk hatást gyakorolni március 8-án, akkor, hogyha ezt nagyon profi módon csináljuk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen most megadom a szót Gabriel asszonynak. Azt is el akartam mondani, mielőtt megadom a szót, hogy meghirdettük, hogy 11.30-kor szavazunk. Nem akarom ezt a vitát elfolytani, hiszen láttam, hogy sokan jelentkezték, tehát megszakítjuk majd ezt a vitát 11.30-kor a szavazás kedvéért, ami mindössze két percet vesz majd igénybe. Aztán majd visszatérünk erre a témára, hogy mindenki hozzászólhasson. Most pedig Gabriel asszony következik. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt szeretném üdvözölni Chartier-t, azért szeretném megköszönni ezen kívül a hozzászólását, mert nagyon kiemelítő módon találta a jelentését, így most már világosan van, látjuk a folyamatot. Valóban egy olyan jelentésről van szó, amely teljes körű kíván lenni, kimeríti a témát, és azt hiszem ez lehetővé teszi, hogy első ízben, egy olyan megközelítésben részesüljünk, ö, amelynek a révén egy anyagban minden téma szerepel, minden olyan téma, amelyet különböző elkülönt jelentésekben vizsgáltunk a korábbiakban, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon szakmai ez a megközelítés, nagyon jól alátámasztott érvekkel, és Magás asszonynak a jelentése most egy szöveg alá hozta mindazon intézkedéseket, amelyeket kívánatosnak tartjuk. Három dolgot emelnék még ki teljes mértékben támogatom a jelentéstevőt akkor, amikor jelzi azt, hogy mennyire fontos, hogy számoljunk azokkal a következményekkel, amelyeket a nők kötelesek kis kénytelenek elviselni a válság hatására. Ez az első dolog. A második dolog pedig az, hogy adatokkal kell rendelkeznünk. Nem lehet eléggé aláhozni az adathoz való hozzáférésnek a, a szükségességét. És végezetül nagyon lényeges az, hogy a nőket támogassuk abban, hogy a válságból még erő, megerősödve tudjanak kikerülni a nők, megerősödve tudjanak abból kilépni, miközben harcolunk a sztereotípiák ellen, miközben támogatjuk a béregyenlőséget és a női vállalkozásokat. Köszönöm szépen! Eh, Most eh, én magam is szót kérek, még van időm. Én csak visszhangoznám azt, ami elhangzott a jelentésben. Nagyon fontos jelentés született, és eh, Morin Setin asszony nagyon jó alapjavaslatot tett nagyon jól világított rá különféle stratégiákra, hogy hogyan kezelnek különféle munkapiaci, munkaerőpiaci helyzetet, mi az, ami fontos, mi az, ami nem fontos. Nagyon jól bemutatta azt az első hullámot és a második hullámot. Jól leírja, hogy miként éríti ez a nőket, és hogy a jóléti állam lebontása miként érinti a nőket nagyon nagy, sokkal nagyobb mértékben, mint a férfiakat. Nagyon jó érveket sorakoztatott fel amellett, hogy mit kell tenni e, különféle területeken például, és nagyon örömmel olvastam, hogy a 17-es pontban a közösségi e, közlekedés fontosságát a 18-as pontban cselekvési tervet e, mutat be, amelyet a bizottságnak kéne elfogadnia, és bemutatja, hogy egyes tagállamok miként szorítják meg a költségvetésében a gyerekgondozást, a um, óvodai ellátás és megmutatja, hogy mennyire fontos uh, az út, a képzés szerepe a munkaerőpiacon. Nagyon jó elemzést kaptunk, és uh, jó javaslatot is tett, amely, amelyet ki tudjuk egészíteni munkánkat. Nekem az hiányzik, ami persze nem furcsa, hiszen két különböző párt, pártból jövünk. Én nekem azt hiányzik, hogy mi az alapprobléma, ezt nem hoz a szóba. Tudom, hogy nem kell egyformán gondolkodnunk itt a szakbizottságban. Én azt mondom, hogy ez azért történik, miért van ilyen politikánk, miért van vannak bürokratikus szervezetek, mint az ECB, az IMF, valamint a bizottság és egyéb politikai vezetők, akik egy adott politikát kész, kényszerítenek rá adott országokra, nem tesznek különbséget a, a között, hogy ez mit jelent, nem, nem tesznek különbséget a, a számok között, gazdaságról beszélnek, vagy egy gaz, gaz, gazdaság egy részéről az államadóságról, de az egész teljes e- gazdaság az nem csak államadóságról szól, hanem az em, egyes emberekről is, akik ott élnek. Nem mondhatjuk azt, hogy igen, sikerült lefaragnunk az államadóságot 3%-ra, de hogyha 15%-os a munkanélküliség, akkor valami mégsem sikerült a gazdaságban. Ezeket hiányolom én a jelentésből, ez az alapprobléma. probléma Eh, amelyek kapcsolatban majd benyújtok módosításokat, de azt gondolom, hogy az alapprobléma az e, teljes EU problémája is. Egyébként az a véleményem, hogy a jelentés nagyon jó, nagyon jól elemzi ezeket a kérdéseket. A felsorolt dolgokat hiány, hiányoltam. Ezt most be is fejezem. Köszönöm. Eh, eh, vill kommissionen ha ordet? Vajon a bizottság szeretne hozzászólni? Okay. Do you, do you want to take floor? No? No? Okay. Nem szeretne hozzászólni, rendben. Abban az esetben megadom a szót eh, Morin Satén asszonynak, parancsoljon, fejezze be ezt a vitát. Please. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr, és köszönetet mondanék valamennyi kollégának, Gormai Szitának, többek között feljegyeztem azt, hogy a válság azt hozza, hogy a nőknek lehetősége van új állásokat betölteni többek között, és ezzel a vállalkozásokban megtalálni a helyüket, a, a zöld gazdaságban többek között, a szociális vállalkozások körében is, tehát ezek mind olyan ágazatok, amelyek a jövőben tovább fognak fejlődni, és amelyekben a nők megtalálják teljes mértékben a helyüket. Azt is megjegyeztem, hogy a válságnak női az arca. Csendes ez a válság, de ugyanakkor van arca, és ez egy női arc. Mindenképpen mindannyiunknak mozgósítanunk kell magunkat, azért, hogy kikerüljünk valamennyien a válságból, és különösképpen a nők kikerüljenek a válságból. Maria Gabrielnek is köszönetet mondok. Valóban pontosan abban a szellemben próbáltam dolgozni és megfogalmazni a jelentésemet, mint amelyet ön jelzett. Köszönetet mondanék mindenkinek, aki segített a jelentés elkészítésében. Hagyj jelezem azt is, hogy arra törekedtünk, hogy beemeljük ebbe a jelentésbe mindazt, amit meg szoktunk fogalmazni, de elkülönült jelentésekben. Ideje volt ugyanis annak, hogy elkészítjük a szintézisnek, szintézisét, összefoglaljuk és egy szövegbe öntsük mind azt, ami mellett kiszoktunk állni, még akkor is, hogyha valóban a hangsúlyok eltérőek lehetnek, tisztelt elnök úr. Az elnökömnek, elnökünknek, akit nagyon tisztelek és akit nagyon kedvelek, a szakbizottságunk élén, tehát mindezt, amit mondok, természetesen a legnagyobb barátság jegyében fogalmazom meg, de talán még az is, hogy itt az ünnepek közelednek, még lehet, inkább lehetővé teszi azt, hogy a dolgokat nagyon ö, egyszerűen és világosan fogalmazzuk meg. Szóval ö, nagyon odafigyeltem arra is, arra a jelentése is, amelyet Zimmer asszony készített. Ezt a jelentést nyilvánvalóan tökéletesen ismeri a véleményezést, pedig az ANPL bizottság, a foglalkoztatásügyi és szociális szakbizottság készíti, annak a véleménynek vagyok a jelentés tevője, különben a készítője. A címe jelentés nagyon sok mindenre kitér, többek között a szegénység elleni harcra, mind arra, amit tennünk kell a szociális kirekesztés ellen és valóban Cimmer a jelentése bővítette a látókört, nem csak a nők helyzetére, hanem a szociális kirekesztés egészére fog, irányul, és valóban kitér arra is, hogy mennyire fontos lenne, hogy a nők is jól elismert és jól bérezett állásokat tölthessenek be, tehát ezekre a szempontokra is figyelemmel voltam. Szó esik abban a jelentésben arról is, hogy a költségvetési visszaszorításoknak milyen hatása van, ez nálam is visszaköszön. Szóval mindenek alapján azt szeretném csak megfogalmazni, hogy én nyitott vagyok, teljes mértékben nyitott vagyok, és leszek arra, hogy befogadjam a módosító indítványokat, és ezen jelentés tervezett első változata, tehát tovább gazdagodhat, mindannyian ugyanakkor tartsuk figyelem előtt azt, hogy a nyugdíjzázáskor, a nyugdíjba vonuláskor 39%-kal alacsonyabb nyugdíjban részesülnek a nők, mint a férfiak, és ez áll az összes Európai Uniós országok egészére. Bármilyen utat is választunk, elnök úr, ezt a szemet, ezt a számot a szemünk előtt kell, hogy tartsuk, ezt kell, hogy csökkentsük, mert ez bizonyos, biztosíthatja azt, hogy egyenlő bánásmódban részesülnek a munkavállalók. Köszönöm szépen! Szeretném én is hangsúlyozni, hogy nagyon, én is nagyon-nagyon kedvelem Mürin asszonyt, e, lelnökünket. Most e, január 9-éig kell benyújtani a módosítás 12 óráig ehhez a jelentéshez. A szakbizottság most, bocsánat, 18, 10, február 18-19-én szavaz róla, a márciusi plenáris elé fogjuk bevinni. Nagyon fontos jelentés ez március 8-át illetően is. Nagyon fontos, hogy e, ezt benyújtsuk. Biztos, biztos vagyok ebben, hogy nagyon érdekes lesz a vita, és nagyon egyformán gondolkodunk, de nagyon különbözően is gondolkodunk a kérdésről. Most pedig eh, befejezzük ezt a napirendi pontot. A 13-as következik a szavazás, a 12-est átugrottuk, fejlesztés kereskedelmi révén történő előmozdítását. Átadnám a szót. Eh, Va, itt van az előadónk, vajon? Nincs? Nincs. Akkor Mégis? Which was the deadline? Mi volt a módosítás benyújtásának határideje? Amendments deadline. Nem kapunk mikrofont. Eh, nine of January. Január 9-e volt a módosítások benyújtásának határideje, mondja az elnök.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 ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettő mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nos, rendben. Másfél perc volt, bocsánat, nem egy perc. Okay. Um, we go back to... Köszönöm, akkor visszatérünk most a 12-es napi rendi pontra. Uh, and I, that's about the preparation. A több éves pénzügyi keret előkészítése az EU afrikai karibi csendes óceáni országokkal való együttműködése. Gabriel asszony kapcsolja meg a szót parancsolja. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, megpróbálok rövid lenni, mint hogy véleményt alkotunk az illetékes bizottság a Devészak Bizottság, és három dolog miatt tartottam fontosnak azt, hogy véleményt alkotsunk. Aki beszélgetni szeretne, az menjen ki, ha lehet. Kéne folytassa. Donc, je continue. Trois, trois... Tehát folytatok. Három dolog vezérelt akkor, amikor megírtam a véleményt. Az első az, hogy mennyire fontos a transzverzalitásnak a jelenléte akkor, ami az akácsi országokkal fogalmazza meg a politikáját az Unió. A második dolog pedig az, hogy szükséges az, hogy explicit rendelkezések rendelkezzenek a nemzeti jogalkotási eszközök között a nemzeti jogalkotásban, tehát azáltal, ezáltal pedig biztosítjuk a nőknek az elismerését, és hozzájáruljunk ahhoz, hogy a nők a döntéshozatalban, gazdaságokban, gazdaságokban, politikájában gazdasági és szociális döntéshozatalban aktívabban legyenek jelen. A harmadik tényező pedig a következő. Nagyon fontosnak tartom az, hogy az akácsi érszekek a milleniumi célok megvalósításában aktívabban legyenek jelen. Vannak olyan országok, amelyek teljesíteni fogják az OL, a milleniumi célokat 2015 előtt, de nem mindegyik, és mint hogy fejlődő országokról van szó, ezért segítenünk kell nekik, és akkor a következő szemponton pedig az, hogy a legjobb gyakorlatoknak az elterjesztése a, tagá- a fejlődő országok között szintén kiemelendő. Ezekkel tehát az érvek, amelyek a véleménye megalkotásához vezettek. Van a gender mainstreaming. Nos, ennek meg kell jelennie valamennyi programban is, uniós politikában, akkor, amikor az AKC országokkal egyeztetünk, tárgyalunk. Aztán kiemelem azt is, hogy a tanácsadóknak a bevonása szintén alapvető fontosságú. Ez így van, akkor, amikor az uniós politikával foglalkozunk, többek között a közös biztonság és védelem politikával. Aztán kiemelem azt is, hogy mennyire lényeges az emberi jogok és a demokráciáknak az eszközrendszert is bevetni a nők joga érvényesítések területén, az is az emberi jogok területén is a nőknek a demokratikus átalakulásban is nagyon fontos szerepe van e tekintetben. Emlékeztetnék arra is, hogy az egyéb konfliktusrendezés és válságkezelés, válság előzés, válság utáni folyamatokban is kulcs szerepük van. Köszönetet mondanék mindenki észrevételének, és nyitott vagyok valamennyi kollega észrevételére, akik biztos vagyok abban, hogy hozzá fognak járulni ahhoz, hogy még tartalmasabb véleményt tudjon a szakbizottságunk készíteni a DEVE szakbizottság jár számára. Köszönöm szépen a pozitív hozzáállásokat. Köszönöm szépen. Gurmai asszony parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szerettem volna emlékeztetni mindenkit arra, jelenlévők közül, hogy, mind, hogy mindannyian az Afrikai Csendes Óceáni Térséggel foglalkozó szakbizottsággal is együttműködünk, és a nemek esélyegyenlőségével kapcsolatos kérdéseket nagyon fontosnak tartom ott megemlíteni. A pénzügyi keretrendszer kidolgozásában pedig szerintem kulcsfontosságú kell legyen ez az elem is. A jelentéstevő nagyon aktív az AKC bizottságban is, nem csupán hozzájárulásával, hanem nagyszerű jelentéseivel. Azt hiszem, hogy Gabi nagyon ügyesen összegyűjtötte a különböző területeket, ahol olyan témák szerepelnek, amelyek érintik a nőket. Ezért nagyon fontosnak tartom az Európai Unió cselekvési tervét, amely elismeri a nők szerepét a fejlődő országokban a nemi egyenlőség perspektívájából, illetve nagyon fontosnak tartom, hogy elismeri a milleniumi fejlesztési célok fontosságát. De azt gondolom, hogy az MDG-kkel kapcsolatban az országok sokkal többet tehetnek. És ne felejtsük el, hogy a nemi esélyegyenlőség az EU cselekvés egyik fő prioritása a változás agendájában, ugyanis a nők nagyon fontos szerepet játszanak a változás elérésében, talán ezt még nem észleltük. És fontosnak tartom azt is, hogy Gabi megemlítette a nők általános iskolai oktatását, és arra biztosítja, a, illetve arra biztatja a bizottságot, hogy ezeket a sikereket tegye nyilvánossá emléksz, emlékeztet a harmadik országok jogszabályaira is. Ez ugyanis a valóságot jelenti, hogy mi valósul meg, mi van jelen a jogszabályaikban, jogalkotásokban. Ott kell biztosítani a nők jogait elsősorban, hiszen ez a jogok biztosításának módja, hogy ezeket a jogokat tiszteletben is tartsák, és természetesen gender szempontból érzékeny politikákat kell kidolgozni Világos az is, hogy ez nem csupán politikai, hanem gazdasági és szociális terület is egyben. Ezért gondolom, hogy nagyon fontos véleményről van szó, és reméljük, hogy a DEVE bizottság elfogadja ezt a véleményt nagy többsége. Köszönöm szépen. Köszönöm, Bauer asszony következik, parancsoljon. Thank you so much. Köszönöm szépen, szeretném üdvözölni ezt a véleményt. és szeretnék néhány rövid megjegyzéssel élni. Az az érzésem, hogy valószínűleg a fejlesztési politikában fokuszáltabb politikára kell törekednünk, és amikor ezt mondom, elsősorban arra gondolok, hogy ott van az egészségügy, illetve az oktatás kérdése, hiszen tapasztaltuk ezt már az AKC üléseken, hogy az anyai halandóság szerintem alapvető fontosságú kérdés. Például a bábák képzése, a közösségi egészségügyi dolgozók képzése, egy második kérdés, ami szorosan függ, összefügg ezzel, és ami az oktatást illeti. Tapasztaltok már nagyon sok országban, fejlődő országban, hogy a korai iskola elhagyók elsősorban lányok. És ez valószínűleg ahhoz vezet, hogy nagyon magas szintű a nők írás tudatlansága. És egy másik tényezőt is vegyünk figyelembe. Megpróbáljuk finanszírozni, támogatni nagyon sok területen ezeket az országokat, és a humanitárius területeket pedig ráhagyjuk a, a kínaiakra, szerintem ez egy borzasztó nagy hiba. Ugyanis lehetőségünk van arra, hogy a jövő politikáját kialakítsuk. Ezért szeretném kiemelni, hogy az egészségügyre, az oktatásra összpontosítsunk, és vegyük figyelembe, hogy ezeken a területeken sokkal többet is tehetnénk. Köszönjük a hozzászólást. Most én magam is szeretnék hozzászólni, hiszen árnyék előadó vagyok eh, ebben a jelentésben. Nincsen túl sok a hozzátenni valóm, nagyon jó a javaslat. Jól összekapcsolja a mélemi fejlesztési célokat az egy esélyegyelőségi kérdésekkel, anyák egészségügyi kérdésevel. Én annyit szeretnék hozzátenni, és ezt javasolni is fogom, nyilván nem fognak megjegyezni, hogy kapcsolódik ez a szexuális és reproduktív jogokhoz is. Ez egy nagyobb dolog, ami, amivel a Szedov bizottság, bizottság dolgozik nagyon fontos, hogy a nők gyakorolhassák a saját testükhöz való jogot is teljes mértékben. Más nem kért eh, szót. Látom, hogy Janakodakusz az, hogy rázza a fejét, ej, ej. Na és? Azért, mert karácsony van, szerintem Att, attól még lehet véleményünk, nem? Most megadom a szót Gabriel asszonynak, hogy be, lezárja a vitát. Köszönöm szépen. Merci beaucoup à tous les collègues. Köszönöm szépen minden kollégának, aki reflektált a felvetéseimre, és természetesen a most megfogalmazott észrevételekre reagálni fogok, többek között az alsófokú oktatáshoz való hozzáférés témájához is majd kapcsolni fogok. Kurmai Zita ezt felvetette, és valóban ki kell térnünk majd azon országokra is, amelyek teljesítették a milléniumi célkitűzéseket. Valóban vannak ilyen célkitűzések, és még azt is hagy jelezzem, hogy a nemzeti jogalkotási eszközekkel kapcsolatosan valóban fontos az, hogy nem csak jogszabályok szülesenek, hanem az is, hogy ezeket végre is hajtsák. Ugyanis a legtöbb akácsi országban azt észleljük, hogy lehet, hogy egészen kiváló jogi aktusaik vannak, sőt jobbak is, mint amilyenekkel rendelkezünk itt az Európai Unióban, de gyakorlatilag minden esetben azt észletük, hogy ezek írott malasztok maradtak hagy hangsúlyozom is, hogy valóban nagyon fontos, mint hogy van Redit kolléganő megfogalmazta, hogy az oktatásra, egészségügyre is koncentráljunk, elnök úr. Támogatom azt is, hogy ön majd akkor fog majd beterjeszteni a szexuális és a reproduktív egészségügyjel kapcsolatosan ezt be fogom majd emelni. Elfelejtettem megkérdezni, hogy vajon a bizottság szeretne hozzászólni, ezt nagyon sajnálom, parancsoljanak. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr, aránylag rövid leszek. Az Európai Bizottság természetesen osztja a szakbizottságok célkitőzéseit valóban mindenképpen az esélyegyenlőséget biztosítani kell, és az oktatáshoz való hozzáférést is fokozottabban, mint az megtörtént. Hagy hozzam alá ugyanakkor azt, hogy milyen fajta jogi keret létezik az AKC esetében. Ott létezik, ugye létezik egy célból az Európai Fejlesztési Alap, ez egy olyan alap, amely lehetővé teszi a felé lépést, jogilag pedig azt mondanám, hogy egyrészt ott van az alapszerződésünk, és van a kotonúi megállapodás is, amely konkrét rendelkezéseket tartalmaz arról, hogy hogyan kell az esélyegyenlőséget biztosítani, itt a hármas és az ötös milleniumi célkitűzésre tudok utalni. Ami pedig a jelentéstevő az, hogy általán feltett kérdést illeti, ö, ugye az az, hogy egy dolog a jogszabályalkotás, és mi történik a gyakorlatban, ez egy másik dolog. Nos, földrajzilag mit is észlünk, azt észeljük az akácsi országokkal kapcsolatosan, és ezt jelezték a tematikus felelősök, Szóval azt észeljük, hogy a program készítés során egyre nagyobb erőfeszítés történik azért, hogy a képzés révén, egyéb eszközöknek a révén a következő fejlesztési alapba épüljön még hatékonyabban a földrajzi együttműködés keretébe az esélyegyenlőség. Ami pedig a jövőt illeti, az Európai Fejlesztés Alap végrehajtására vonatkozó rendelet témában, amelyet majd nyilvánvalóan megkap az Európai Parlament, és amelyet ugye indikatív jelleggel fognak megfogalmazni első fázisban, és a tanács is nyilván foglalkozik ezzel. Szóval ebben a szövegben szerepel majd az, hogy kötelező lesz a horizontális kérdéseket beemelni az együttműködésekben is, ez az együttműködésnek valamennyi formáját érinti, és így azt a változási agendát, amely a legfrissebb dokumentum az együttműködés területén a közpolitikák tekintetében. Ezen kívül talán még megengedik azt is, hogy kiemeljek egy következő pontot. A kotonói megállapodás is különben jelzem, foglalkozik az esélyegyenlőséggel a humanitárius kérdések kapcsán, a nemek közötti egyenlőség, tehát itt is szerepel, hogyan lehet a humanitárius segélyezést és az együttműködést összehangolni. Azt hiszem, hogy a jelentéstevő hangsúlyozta azt is, hogy a delegációkban az oktatással és a nemek egyenlőségével kap, foglalkozó szakemberek számát is növelni kellene. Nos, ezt összekötném a költségvetésnek a kérdésével. Az Európai Bizottságnak 34 milliárdos folyóáru javaslata van a 2011-es árakat is figyelembe véve. Szóval tudják, hogy a költségvetési kérdések ugye partnerségben kezeltetnek, a part tennek itt az Európai Parlament és a Tanács, és úgy vélem, hogy az Európai Parlamentnek jelentős szerepe lehet abban, hogy támogassa az Európai Bizottság javaslatát. Kiemelnék egy dolgot ezzel kapcsolatosan. Az önök szakbizottságban, mint hogy ugye szakértőik vannak, a delegációkban azok részt vesznek és jelentéseket készítenek, és hát igényük van arra, hogy még erőteljesebb nyomonkövetési tevékenység létesüljön. Nos, ehhez, hogy ez megvalósuljon, arra van szükség, hogy több forrással rendelkezzen az Európai Bizottság. A tizedik fedben, de mármint a Európai Fedetési alapban 2 ot kaptunk csak, ez sokkal kevesebb, mint az egyéb együttműködési program, instrumentum, instrumentum többek között azon országokra vonatkozó instrumentumhoz képest is sokkal alacsonyabb ez az összeg, mint amelyben részesülnek a nem akácsi országok. A kuráns folya, költségekre 6%-ot kap az Európai Bizottság a 11-re pedig 5%-os a támogatási költségeknek a mértéke. A DEVE szakbizottságnak az előadója nagyon odafigyel a témára, és azt hiszem, hogy az önök szakbizottsága esetében is fontos erről tudniuk, és azt hiszem a jelentéstevők foglalkozik is ezzel. Mi készek vagyunk természetesen több tájékoztatást, több információt szolgáltatni az önök számára, de ehhez, hogy ez megvalósulhasson, nyilvánvalóan több forrásra van szükségünk. Oh. Köszönjük a hozzászólást. Menetrend a következő. A módosítások benyújtásának határideje január 9, déli 12 óra a szakbizottság január 22-én szavaz az anyagról, a DEVE pedig február 19-én ezzel a napirendi pontot befejezték. Most a 14-es következik, az utolsó előtti, nők helyzete Észak-Afrikában. A címem, azonnal meg is adom a szót az előadónak, Koszta asszonynak parancsoljon. Grazie, Presidente. E, intanto voglio ringraziare molto la... Köszönöm szépen, elnök úr. A Nőjogi Bizottság a tegnapi meghallgatással, illetve a tunéziai delegáció, melyet Gustafsson elnök úr vezetett, illetve az ottani helyzetet megvizsgálva nagyon sok információt kaptunk. És mindig arra törekedtem, hogy közvetlenül az érintett felekkel foglalkozzak az ottani jelentős vezető asszonyokkal. Kérdőíveket küldtem ki például. Jelentésem négy országra összpontosít, amelynek a legfontosabb szerepe volt az arab tavaszban Egyiptom, Tunézia, Líbia és Marokkó. A mai nap fontos, ugyanis két évvel ezelőtt december elején megkezdődtek a tiltakozások Tunéziában, ami egy nagy forradalmi mozgalmat indított el, és ez vezetett az úgynevezett arab tavaszhoz. December 16-án egy tunéziai személy felgyújtotta magát, és ezzel indult meg a forradalmi mozgalom. Nagyon összetett a helyzet, amely folyamatosan változik. A jelentést már egy hónapja elkészítettem egyébként, és már ahhoz képest is nagyon sok elem változott. Sajnálatos módon nagyon aggasztó jeleket kaptunk. Talán tudják, hogy nagyon súlyos intézmény és politikai válság alakult ki Egyiptomban. Hatalom koncentráció valósult meg Morsi elnök kezében és az egyiptomi alkotmányt pedig népszavazásra kívánták bocsátani, de úgy tűnik, hogy amit végül népszavazásra bocsátottak, egy többségi projekt. Az alkotmányozó folyamat, amely lezajlik minden országban, mint például Marokkóban, amely javította az alkotmányt, ez csak megnehezíti, hogy a az alkotmány inkluzív jellegű legyen. Líbiában is hasonló a helyzet, ott is most alakul az alkotmány szövege. Líbiában, illetve Tunéziában szintúgy nagyon súlyos helyzet alakult ki, például augusztusban sokan vonultak az utcára, nagyon sok nő volt jelen, ugyanis úgy tűnt, hogy az alkotmány első cikkét módosítják, és az ezzel kapcsolatos vita még mindig zajlik. Aztán felmerült annak kérdése, hogy a többségi párt a sariát szeretné bevenni, illetve az iszlámra való hivatkozást. Nem többségi vallásként, hanem a jogalkotás alapjaként. Tehát nagyon sok forog kockán, főként a nők helyzete. Úgyhogy a visszalépés kockázata merült fel. A jogállamiság meghatározása, egyenlőség, alapjogok, főként a nő jogait illetően. A civil társadalom pedig Tunéziában és Egyiptomban is azt követeli teljesen világosan, hogy ezeket a jogokat őrizzék meg. Nagyon óvatosnak kell tehát lennünk Európában, amikor ezeket a kérdéseket kezeljük, és ha lehetek őszinte ezzel kapcsolatban, én azt mondanám, hogy kerüljük el azt a hibát, amelyet egyes tagállamok már elkövettek. Meg kell ugyanis értenünk, hogy a politikai iszlám esetében különböző irányzatok vannak, nem mondhatom tehát, hogy egyetlen muszlim gondolkodásmódban vannak mérsékeltek, vannak konzervatívak, vannak mások, akik hajlandóak lennének a szalafistáknak utat biztosítani, mások a fundamentalistáknak. És azt is tudjuk, hogy Európának egyfajta szélesebb látásmódot kellene alkalmaznia ugyanis az emberi jogi kérdések körülményei ezzel kapcsolatban nagyobb támogatást kell biztosítanunk, nagyobb figyelmet fordítanunk ezekre a témákra. A felé például, hogy a nők nagyobb szerepet kapjanak a parlamentben. Itt mindenképpen szélesebb körű megközelítésre kell összpontosítanunk, ugyanis ezeket az országokat nagyon-nagyon mélyen érinti az a fundamentalista támogatás, amelyet Szaudarábiából, illetve Katarból kapnak. Európának tehát azon országok irányába is lépnie kell valamit. És ez is részét képezi jelentésemnek. nemrégiben bekövetkezett események kényszerítenek minket arra, hogy meglássuk, milyen különbségek vannak a módosítandó területekben. Négy jelentős célkitűzést említettem meg a jelentésemben. Először is, hogy milyen előrelépések történtek, és milyen kockázatok merültek fel a nők helyzetével kapcsolatban. Mennyire tudnak részt venni a döntéshozatalban, a civil társadalomban, az NGO-kban, a demokratikus átalakulásban milyen szerepet játszanak milyen politikai nehézségekkel kell megküzdeniünk, és milyen eszközöket alkalmazhat az Európai Unió. Miket mozgósíthat annak érdekében, hogy arra bátorítsa nőket, hogy konstruktív szerepet játszanak politikai szempontból megpróbálok itt nagyon gyors lenni, azok a nők, akik vezető szerepet töltenek be, nagyon gyakran csak egymás között tárgyalnak, beleértve az iszlám muszlim nőket is, megpróbálják tehát az iszlám és a demokrácia közötti kapcsolatot értelmezni, és ebben bátorítanunk kell őket, hogy kevésbé paternalista értelmezését alkalmazzák ennek a kapcsolatnak. Itt nagyon fontosnak tartom, hogy az alkotmány az alkotmányok különböző szinten említik a nőket. Tunéziában például a parlamenti folyamatban részt vesznek, eh, Egyiptomban peremre szorulnak, Marokkóban támogatják a nőket, Líbiában pedig, amely eddig egy eléggé sötét terület volt, nagyon érdekes líbiai eh, női parlamenti képviselőket találtam, egy szekuláris pártban nagyon sok nő van, például 27 százalék. Úgyhogy ezért mégiscsak látjuk egy kicsit a fényt ezzel a út végén. Ami az alkotmányt illeti a nők, azt szeretnék, hogyha a nők jogai szerepelnének az egyetemes jogok között. A kérdés az, hogy a nemzetközi egyezményeket milyen mértékben ismerjük el, vagy alkalmazunk, ahogyan Gabriel asszony is mondta az AKC országokkal kapcsolatban is ez a probléma merül fel, az ördög mindig a részletekben rejlik, hogyha nem tudjuk garantálni a végrehajtást és azok monitorozását, akkor egyszerűen csak a kormányzati retorika részévé válnak. A nagy kérdés itt tehát az, hogy hogyan támogassuk a nők rész, döntéshozatali részvételét minden szinten. Másik fontos kérdés, hogy a nők milyen mértékben vesznek részt a döntéshozatalban, milyen a szerepük mértéke, és a szociális szempontból milyen felhatalmazást kapnak. Itt megint csak vannak jó és rossz példák. Libiában például nem sokan tudják, hogy egyetemen több nő tanul, mint férfi. Tunéziában hasonló a helyzet, Marokkóban viszont a nők analfabetizmusának szintje sokkal magasabb. Ez a gazdasági függetlenséget is biztosíthatna számokra. Nagyon sok esetben a nőknek nagy a tapasztalatuk, a kisvállalkozások Egyiptomban, Tunéziában ez jellemző, ugyanakkor viszont azt látjuk, hogy mégiscsak itt visszalépés történt, ugyanis a mikrohitelek csökkennek, és a mikrohitelekkel kapcsolatban Tunéziában nagyon érdekes kísérlet valósult meg, egy 2000 nőt érintő program indult be. Szerintem pontosan ilyen programokra kellene összpontosítanunk a világbankot arra biztosítani, hogy garancia alapokat hozzon létre a mikrohiteleket nyújtó társaságok támogatására. Az Európai Uniónak tehát a rendelkezésre álló eszközökkel kell dolgoznia, de ahogyan a bizottság jogosan mondta, a nagy fejlesztési programok 2014-2020-as időszakra vonatkozóan kapjanak megfelelő forrásokat. Annak érdekében, hogy a delegációk több elemzést végezhessenek, jobban be tudjanak avatkozni, és konkrét szakismeretekkel, szaktudással hozzájárulhassanak a javuláshoz. Ne gondoljuk, hogy mindent nemzeti szinten kell megoldani ugyanis a kis térségekre is összpontosítanunk kell. A területi megosztás szükségességét szeretném kiemelni, aztán ott a biztonság problémája is. Egyáltalán nem tudjuk, hogy a nők biztonsági helyzete milyen. Napról napra egyre jobban megfélemlítik őket, arra biztatják őket, vagy kényszerítik őket, hogy fájtlat viseljenek, például Tunéziában. Iskolai szegregáció valósul meg a lányok és a fiúk között. És a 40-es vagy annál idősebb nők ezt úgy értelmezik, mint a múlthoz való visszatérést, és ez nemrégiben még elképzelhetetlen volt. Tehát a szabadságuk, őrzése olyan elem, amit nagyon szorosan figyelemmel kell kísérnünk. A bizottsággal is szorosan együtt kell működnünk, illetve az ENSZ nőügyi bizottságával, ugyanis mind a négy országban, Líbiát kivéve, már jelen vannak. mert vagy a civil társadalmi hálózatok foglalkoztak eddig ezekkel a kérdésekkel, vagy pedig egyenlő szintű partnerségekre kell törekednünk. A kereskedelmi megállapodások, a kétoldalú együttműködés mind-mind ezeknek a körében kell megemlíteni és kihangsúlyozni a nők egyenlőségét. 2012-től kezdve 91 millióval támogatta a bizottság azt a megállapodást az ENSZ Nőjogi Bizottságával, hogy egy regionális programot alakítsanak ki a nők számára, amely arra törekedett, hogy a régiók képviselőit arra biztassák, hogy a nők szerepét erősítsék. Aztán a demokratizálódással foglalkozó egység is, az Európai Demokrácia Alapítvány nagyon fontos szerepet játszik. Szimbolikus lépések történtek tehát, de nem csupán szimbolikus lépések. Aztán a mediterrán közgyűlés éves megrendezésén is alkalmat kell biztosítani arra, hogy a nők jogait érvényesítsük. Hosszasan tudnék erről beszélni, nagyon bonyolult téma, nagyon nehéz tehát csak néhány szóban szólni erről. Csak 6000 karaktert kaptunk ebben az esetben, de nagyon kíváncsian várom a megjegyzéseket, javaslatokat. Oké, okay, Köszönjük a bevezetőt. Krácáp asszony kap szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék Szilvia Kosztának és a szakbizottságnak, hogy ezt a véleményt megalkotta, valamint az előadónak, Koszta asszonynak is, aki nagyon mély elemzést készített, nagyon átfogó elemzést, és aki nagyon elkötelezett a kérdés iránt, Hadd hozzak szóba néhány aggodalmamat. Először is emlékezünk kell arra, hogy ezekben az országokban nem azonos a helyzet. Az arab tavasz országaiban vannak olyanok, amelyekben eh, eh, volt nőjogi infrastruktúra, mint Tunézia. Voltak más országok, ahol a hagyomány, a fundamentalizmus eh, fontosabb volt, mint például Egyiptom. Ez fontos kérdés, fel kell jegyeznünk, hogy a, a helyzet az adott egyes országokban eltérő. Ez azt jelenti, hogy bár az arab tavasz ugyanazokat az értékeket és reményeket mondtál minden arab nép által, mindegyik ország más helyzetből indult ki, különösen nőjogi kérdésekben volt nagy eltérés. Még azt is fel kell, meg kell jegyeznünk, hogy az arab tavaszban a nők milyen e, szerepet töltök, töltöttek fel. Azok a nők, akik női jogokért harcoltak, legtöbb országban e, különféle társadalmakban e, harcoltak igazságért, méltóságért, méltóságért a munkaerőpiacon. A vallásszabadságért is gyakorlás szabadságáért az iszlámban. Ezeket mind figyelembe kell venni. Nagyon sok tanulmány, kutatás készült, és a, ezekben az országokban is készültek tanulmányok, és ez nagyon fontos, amikor kívülről nézzük a dolgokat, lehet, hogy más a képet alkotunk. Meg kell néznünk a kutatást, amely megmutatja, hogy bár különféle nehézségekkel kellett szembenézni, új dolgok épültek, és ebből um, kell kiindulva, ebből kiindulva kell párbeszédet el, e- elősegíteni a női helyzet, a nők helyzetéről. Ez a párbeszéd nem zajlik meg le minden országban. E, Egyiptomban például még a Tahrir térre e, vonulnak a nők, hogy jogaikat és szabadságukat követeljék. Kell tehát egy tudományos megközelítés az elemzésben, és ezzel egyidejűleg eh, eh, esetenként kell megvizsgálni az egyes helyzeteket, amikor eh, a nők méltóságát akarjuk biztosítani. Az együttműködés szintén nagyon fontos. Az ENSZ elnök úr nyilván ő is emlékszik, hiszen ott volt tavaly Washingtonban, ezek a nemzetközi és kormányközi szervezetnek a mi együttműködésünkre is szükségük van, akkor, hogy az emberi jogokat elő akarják segíteni. Emlékeznek Basle úrra, aki meg, meglátogatta a mi bizottságunkat, és azt mondta, hogy következő májusban már Líbiába látogat el. Um, volt az embereknek kivel bennék, voltak más partnereik, például a Világbank. Hivatkoztunk a mediterrán közgyűlésre is, én magam is részt vettem ennek a létrehozatában, nagyon kedvező meglepetés volt számomra is, hogy létrejött. Az arab tavasz országainak parlamentje nagy ö, ö, átalakuláson megy át, most fogalmazák új alkotmányaikat, ezért nem túl jók ö, ö, a párbeszédben, de a korábbi rezsimek amelyekkel az Európai Parlament együttműködött, láttuk, hogy voltak nők, akik elkötelezettek az emberi jogok, a változtatás, a női jogok kérdése iránt, a munkaerőpiachoz való hozzáférés, oktatáshoz való hozzáférés kérdése iránt. Ezért meglepő számomra, hogy amikor azt látjuk, hogy marokkói nők harcolnak azért, hogy egyenlő módon vehessenek részt um, az üzleti irányításban, igazgató tanácsokban, ugyanabban a harcban, amit mi itt a nyug- északon lefolytanunk. Nagyon sok együttműködési lehetőség van. Meg kell kérdeznünk az Európai Bizottságot, hogy folytasson le egy értékelést, egy tanulmányt készítsen, figyelembe véve az európai szomszédsági politikát, az új finanszírozási eszközöket, bármely más eszközöt, amely rendelkezünkre, rendelkezésünkre áll az emberi jogok előmozdítása érdekében. Lambrinidis a e, külügyi szolgálat legújabb képviselője is fel kéne vegye a prioritásai közé azt, hogy elősegítse nő, női jogok helyzetét akkor, amikor a saját jelentését készíti női jogokról és emberi jogokról. Azt szeretném elmondani, hogy mozgósítanunk kell minden nemzetközi résztvevőt, minden eszközt fel kell használnunk, és ne felejtsük el, hogy amikor elkészül a jelentése, többire már fejleményeket vállaltunk. Szíriában is azt be kell venni a e, jelentésbe, e, ugyanígy a jordániai eseményeket, bár nem szabad abba be, nem szabad beavatkoznunk, valamint annak e, társadalmi változásaiban sem, de a, amit elmondhatunk, az az, hogy Támogatjuk a nők küzdelmét a demokráciáért, a méltóságért, emberi jogokért, hiszen vannak történelmi tapasztalatok, amik megmutatják, hogy a politikai vagy társadalmi változás hiánya nem lehet hatékony akkor, hogyha nem támogatjuk a női jogokat. És hogyha nem használjuk fel ezeket a társadalmi változásokat, akkor nem tudjuk a nők helyzetét elősegíteni. Köszönöm szépen Janakodakis asszony, mondja az elnök. Köszönöm, elnök. Köszönöm elnök úr. Teljes mértékben egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy óvatosnak kell lennünk, amikor Európában ezekről az országokról beszélünk, ugyanis saját jogokon is különbözőek, alkotmányok, megközelítésük is különböző. És nagyon különböző attól, ahogyan mi gondolkozunk itt Európában. Az arab tavasz, hogy mit gondoltunk az arab tavasz kapcsán, mi történik, hol tartunk most, melyik irányba haladunk. Szerintem ezzel Pandora szelencéjét nyitjuk meg, ami egészen rémisztő, főként a nők számára. Egyiptomról kicsit többet tudok, és úgy gondolom, hogy nagyon nehéz helyzetük lesz ott a nőknek, tulajdonképpen visszaléptek, és azok a nők, akik részt vettek az arab tavaszban, most rettegnek, áldozattá teszik őket, és az egyetlen, amit tehetünk, hogy megvédjük őket, hogy tájékoztatunk, értesítünk mindenkit arról, hogy kik ezek a nők, és hogy mennyire elítéljük, hogy áldozattá váljanak. Például ennek egy gyakorlati módja az, hogyha megkapjuk a saját pénzünket, akkor talán abból tarthatnánk egy kis konferenciát ott a helyszínen, hogyha elég bátrak vagyunk, emeljük ki ezeket a nőket, adjunk nekik média szereplési lehetőséget. Szerintem ennek nagyon hangos lenne az üzenete. Ön említette az LGBT jogokat, az LGBT közösség jogait. Leszbikus nők számára különlegesen nehéz lehet a helyzet. Nézzük meg tehát, hogy ott mi történhet. Ugandáról tartottam egy hozzászólást, hogyha valaki leszbikus és rajta kapják, akkor életfogytéglen tartó börtönbüntetéssel büntetik. Óvatosak legyünk akkor, amikor segélyt adunk. Szerintem legyünk átláthatóak, de a segítségnek mindig a megfelelő helyre kell eljutnia, és meg kell vizsgálni, hogy a támogatást, a segélyt megfelelően használják fel. Elnézést el kell most mennem, úgyhogy mindenkinek nagyon boldog karácsonyt kívánok. Elnézést, most pedig mennem kell. Eh, Többen kértek szót, egy, kettő, három, négy eh, személy kért szót és a bizottságnak is, EAS-nek is meg kell adnom a szót, ez hat fő. 17 percünk van, eh, mielőtt meg kell szakítanom az ülést. Arra kérem önöket, hogy fogják rövidre, ne két, perc, eh, két percen belül, hogy ne kelljen eh, kiszaladnunk az időben, hiszen a tolmácsokat karácsony alkalmában nem tehetjük ki annak, hogy sokkal többet kelljen dolgozniuk. Először Hill Nielsen asszony kap szót, parancsoljon. Merci, président. Voulais... Köszönöm szépen, elnök úr. Ének előtt gratulálni szeretnék a kolléganőknek, aki egészen kiváló munkát végzett, és például Tunízia esetében is tökéletesen tükrözi a jelentés azt, amit észleltünk akkor, amikor a delegáció keretében a szakbizottságunk Tunéziában járt. Mindössze kettő kérdést szeretnék felvetni. Először is az lenne a felvetésem, hogy mennyire időszerű most az LGBT-knek a tárgyalása, egyik kolléganő az imént ezt felvetette, valóban én is csatlakozom hozzá. A másik pedig a csonkítás, a nemi szerveknek a csonkításának egy olyan téma, amelyet mindenképpen meg kell említenünk, és hát több országban ezt művelik, többek között az orvosi közreműködéssel, és azt hiszem az orvosi testületeknek a közreműködése miatt is nagyon fontos, hogy erről beszéljünk. Afrika országával, amikor a szubszarai országokról beszélünk, akkor ö, gyakran meg szokták ezt említeni, és hát talán ez Egyiptomból származik ez a gyakorlat, úgyhogy mindenképpen ezt szeretném, hogyha felvetné, amennyiben gondolja, ö, ezt én módosító formájában elő fogom teljeszteni, csak ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Nikolaj asszony a következő parancsoljon. Uh, thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Az Alda nevében, hiszen ott én vagyok az árnyék előadó. Gratulálni szeretnék Osztászonynak a jelentésért. Kiegyensúlyozott, számos fontos kérdése foglalkozik, például E, nemi egyenlőség beillesztése az alkotmányba. A korábbi alkotmányban ez a kérdés e, is jól kezelték, de a büntetlensége felvaló harcban három dolgozra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik e, a nők szerepe az arab tavaszban, a forradalomnak a nők voltak a kirobbantói, és a férfiak lesznek a vesztesei. A második kérdés, amelyet nem említettünk, az a vallás fontossága. Az arab tavasz a demokrácia és a szekuláris társadalom kompatibilitásának kérdését vetette fel. Ennek kihatása van az amerikai magyar, és az európai társadalmakra is, akkor, amikor a szekuláris világi társadalom öm, fe, újra fel kell, meg kell néznünk, hogy mi, mi történik Tunéziában, vagy Libiában, Egyiptomban. Javasolni kéne hogy legyen egy figyelemfelkető kampány, amely a férfiakat is bevonja, hogy újra harcolhassunk a nők szerepéért, hiszen nagyon sok jel mutat arra, hogy van egy tendencia, amivel elkerüljük a nők szerepének fontosságát, Lehet, hogy később Szíria, Libanon és Libanon helyzet és Jordánia helyzetét is elemezhetnénk, de Szíria lesz a legfontosabb, ezért lehet, hogy nyilatkozatot kéne megszöveg, megszövegeznünk. Tudom, de azt gondolom, hogy mégis van lehetőség arra, hogy beszéljünk Szíriáról és a szíriai nőkről, lehet, hogy felhívást intézünk tűzszünet érdekében, különösen így karácsony közelettével, amikor nézzük a híreket, látjuk, hogy a polgárháborúban nők és gyerekek halnak meg, ez nagyon-nagyon szívömarkoló. Lesznek módosítók a részemről, de általában véve a jelentés nagyon jó, és nagyon időszerű, akkor, amikor az észak-afrikai nők helyzetével foglalkozunk, ami számunkra, liberálisok számára, de azt hiszem, hogy mindenki számára egyre fontosabbá válik. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök. Száborszka asszony következik, parancsoljon önni uh, thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Ha uh, už tu som... Nagyon sok elhangzott a korábbiakban én is szerettem volna nagyon sok megjegyzést tenni. Először is Kosztászonynak gratulálok a jelentéshez. Valóban olyan jelentéshez, amely rendkívül ambiciózus, nagyon összetett. Még azt is mondanám, hogy egy keret jelentés, ami a különböző problémák szélesebb eh, spektrumát írják le, amelyek állandóan meglévő problémák Észak-Afrikában. Nincs túl messze ez a földközi tenger másik partján található, ezért meg kell értenünk, hogy olyan régió ez, amely rendkívül instabil, és a regionális helyzet nagyon gyorsan változik. Nem csupán az elmúlt egy évben változott a helyzet, hanem azt is láthattuk, hogy a nők tekintetében hullámokban változó a helyzet. A helyzet időnként jobb, időnként rosszabb, és amikor a 80-as években Algériában dolgoztam, négy évet éltem ott, lehetőségem volt arra, hogy nagyon sok szempontból abban az időszakban jobb volt a helyzet, mint ma. Nagyon sok múlik azon, hogy ki van hatalmon, ki ellenőrzi a társadalmat, ki kontrollálja az embereket követeléseinket, amikor előadjuk, akkor nem egy ideális helyzetet kell elvárnunk, hanem ugyan, nem ugyanazokat a dolgokat kell elvárnunk, mint saját maga, magunktól, hiszen alapvetően egy kulturális változást próbálunk követelni, amikor a csonkításról beszélünk, emberkereskedelemről, nemi erőszakról, visszaélésekről, kizsákmányolásról, akkor más aspektusokat is figyelembe kell vennünk. Jó magam személyesen is láttam nagyon erős családi egységeket, és a családok hozzásegítették ahhoz a nőket, hogy bizonyos helyzeteket, nehéz helyzeteket átvészeljenek. Ezért azt gondolom, hogy a helyzet nagyon összetett, a jelentés nagyon jó, nagyon részletes. Egyes területek talán egy kisé túl idealisták számomra, de szerintem megint kiemelem, hogy nem szabad túl sokat követelnünk tőle, tőlük, ugyanis évtizedeken át nagyon békés volt a mi helyzetünk, ugyan emiatt aztán nem követelhetjük tőlük ugyanazt. Köszönöm szépen. Oké. Okay. Köszönöm szépen. Um, mielőtt megadom a bizottságnak a szót. Én magam is szeretnék hozzászólni, valamint a árnyék előadóknak is megadom a szót. Először is gratulálni szeretnék az előadónak egy nagyon jó jelentéshez. Nagyon jó elemzést készített, nagyon sok dolgot figyelembe vett, nagyon komplex területeket vizsgált át amelyekkel nem olyan könnyű elbánni. Nagyon fontos területeket vizsgált meg, amely fontos azért, ahogy állásfoglalhassunk. Van egy csomó jó dolog, nagyon fontosnak tartja ön, hogy a nők jogai figyelembe vegyék a jogszabályalkotásnál, például, és elmondja, hogy jogszabályoknak ki kell térni a nők elleni nem erőszakra, és továbbra az anyasági gondozásra, terhességi ellátásra, nők egészségi ellátásra való hozzáférhetéshez. Amikor a szomszédsági politikáról beszélünk, és, EU, és az EU tevékenységeiről, elmondjuk, hogy kapcsolat, a mi nekünk, akiknek kapcsolatban állunk ezekre, ezekkel az országokkal, nekünk is koncentrálnunk kell a nők jogaira és ez szerint alakítani a politikáinkat. Nagyon sok dolgot remeknek tartok, csak két dolgot szeretnék hozzátenni, amire majd módosított is nyújtok be. Az egyik az, amikor az átfogó demokratizációs folyamatról beszélünk, el kell mondani, hogy vannak, akik azt gondolják, hogy ez nem igazi demokrácia folyamat, hanem inkább politikai folyamat, ami zajlik. Feltetjük a kérdést, hogy vajon demokratikus átalakulás folyik-e, akkor, amikor nem, nem engedi meg a nőknek, hogy részt vegyek. Én azt mondanám, hogy nem de el kell ismernem, hogy politikai zajli, folyamat zajlik, de nem igazán világos, még ezen még el fogok gondolkodni, és beszélek más, másokkal is, mielőtt megnyilatkozom. A másik dolog, amit szeretnék kiemelni, a G-pont terület az áll, hogy az EU új szomszédsági politikájának nagyon hangsúlyt kell helyeznie a nők és férfiak egyenjogúsági kérdésére. Én azt mondom, hogy nem, nem kell erre nagyobb hangsúlyt helyezni, hanem ennek kell lenni a kiindulósi pontnak, a Lisszaboni szerződésben leírjuk, hogy minden intézkedésnek e szerint kell történnie. Tehát nem figyelemmel kell rá lenni, hanem ennek kell lenni a kiindulási pontnak. Ezzel együtt gratulálok egy rem, a remek jelentéshez, és uh, folytassuk a uh, most pedig másfél percnyi felszólalási adok először is a bizottságnak. Elnézést, először is Brell asszonynak adom, Gabriel asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenképpen szeretnék szót kapni, mert hogy Tunéziában együtt voltam kolléganőnkkel, és hagy gratuláljak ahhoz is, hogy mennyire tökéletesen képe, tükrözi mindazt, ami a delegációt jellemeztés, amit észleltünk Tunéziában. Na most ki a térnék még ki, hogy ez a szöveg valóban jól tükrözi a helyzetet. Ugyanakkor lehetővé teszi azt, hogy megkongassuk a vészharangot. Igent mondanék a tranzíciós folyamatban való női részvételre, de felhívom a figyelmet, mennyire szükséges a képzéseknek a megfinanszírozása, azért, hogy a politikai vezető szerepeknek a betöltésére felkészítsük a nőket, és főként szükség van arra is, hogy a fővárosokból elmenjenek máshova is az ország más területeire, azért, hogy így módon is ne lepődjenek meg utólagosan, hogy az iszlamisták mennyire hatalom éhessek. Aztán ott van a nőknek a szerepe, az nem csak a központi szinten, hanem a helyi, regionális szinten is. Akkor harmadik pontként kiemelném a gazdasági helyzetet, a a gazdasági függetlensége a nőknek. Először is a rendszerváltás azt eredményezte, és láttuk ezt a eszmecserénk során, hogy, tehát azt eredményezte, hogy az egyetemek nem bocsátanak kellő mértékben ki nőket, akik képesek lennének a piacon elhelyezkedni, és éppen ezért az egyetemi képzést is tovább kell fejleszteni e célból. Nem találtam viszont a jelentésben a mezőgazdaság kiemelt szerepét, viszont jelzem, hogy ez egy kiemelt terület kellene, hogy legyen, jól lehet nem kiemelt terület, például az EU-Tunézia kapcsolatrendszerében, pedig nagyon lényeges kérdésről van szó. Ami pedig a mikrohitelezést illeti, osztom a jelentéstevő véleményét, valóban a mikrofinanszírozás tette lehetővé számos esetében, hogy előre lépesenek. A 40%-os kamatláb ugyanakkor úgy gondolom, hogy túlságosan magas, mert is azt eredményezi, hogy az első hitelezés után egy másodikat kell, hogy igénybe vegyenek, egy harmadikat, egy negyediket, tehát tulajdonképpen egy öngerjesztő hatása van a kamatlábaknak, és nem teszi lehetővé ez a mértékű kamatláb azt, hogy ne ö, süllyedjenek el az eladósodásban a nők. És végezetül az Európai Unió azt hiszem a jó irányba húz, tovább kell folytatni nagyon konkrét mechanizmusoknak a révén a fellépésünket. Tunéziában a javára, Tunézia esetében megduplázódott az EU-s támogatás, ez üdvözölendő. A Task Force pedig Egyiptom esetében figyelembe véve a november 13 és 14-e ülést, szóval úgy gondolom azzal kapcsolatosan ö, azt mondanám, hogy nagyobb bátorságra lenne szükség az Unió részéről, nem szabad, ö, hogy ne keményítsük vezessünk be, akkor akkor, amikor az emberi jogokról és a demokrácia elvének az elvényesüléséről van szó, a, de, a kereskedelmi szempontokat is kiemelem, mindenképpen látnunk kell, hogy milyen közegben mozognak ezek az országok, és végezetül igazándiból a nyomonkövetés a választásnak az unió részéről eh, részét képezi a politikai programainknak, és nem szabad, hogy meglepődjünk akkor, amikor a következő és következő választásoknál nem az következik be, mint amire számítottunk, mert hogy nem tartották be azt, amit az Unió javasolt a korábbiakban. Ez a mi felelősségünk is mindannyiunké. Köszönöm szépen, nagyon sajnálom, hogy ilyen kevés az idő. Kérem, hogy nagyon röviden foglalják össze, amit szeretnének. Elnézést önöké a szóparancsoljanak. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok röviden hozzászólni, előkészítettem két oldalnyi jegyzetet, de nem fogok a részletekbe belemenni. Először is szeretném megköszönni az előadónak a munkáját, nagyon érdekes jelentést készített, és Szeretném megerősíteni azt, hogy a Aston főképviselő asszony nagyon nagy jelentőséget tulajdonít a nők helyzetének és a nők jogainak elősegítésére. Ahogy már elhangzott, a helyzet hullámokban alakult, nagy, sok, nagy különbségeket láthattunk a különféle események között amelyek különböző módon adott okot aggodalomra. Láttuk, hogy kizártuk a, kizárták a nőket a közéletből, láttuk, hogy e, erőszakot követek el ellenük büntetlenül. Ilyen dolgokat, amelyek aggodalomra adnak okot, bár voltak pozitív fejlemények is, amit nem szabad elfelejtenünk és amikor a választási megfigyelésre kerül a sor, szeretném megjegyezni, hogy éppen most zajlik a folyamat. Utasítást adtunk a delegációknak, hogy a megfigyelésről készül jelentést ellenőrizzék. Nagyon fontos dolog. Hadd mondjam el még, hogy a bizottság továbbra is segíti a nők felhatalmazását és a diszkriminatív intézkedések lebontását, valamint az erőszakos cselekmények büntetését. Átdolgoztuk a szomszédsági politikát, ahogy ezt elmondták, és ennek a keretében bilaterális, kétoldalú egyez, párbeszédeket indítunk az adott országokkal, erről majd később nyújtunk be még részleteket a bizottság részéről. Hangsúlyozni szeretném még, hogy a tanács idén júniusban elfogadta az EU stratégiai keretét és emberi jogi akciótervét, valamint kinevezte Lambrinidis urat az EU képviselőjeként emberi jogi kérdésekben. Ez megteremti a lehetőséget, hogy ebben tartsuk figyelemmel az emberi jogi kérdéseket. Hadd említsek néhány kérdés az közel-kelettel kapcsolatban. Létrejött az EU e egyiptomi Task Force, ahol az volt a feladat, hogy a női jogokat és az nemek közti egyenlőséget minden területen próbáljuk meg elősegíteni. Ezt belefoglaltuk az összefoglaló jelentésbe is Regionális szinten el kell mondani, hogy az Európai Unió és az Arab Liga országai nemrégiben erősítették meg kapcsolatukat, ami egy nagyon fontos ülés volt november 30-án az EU tagállamai a külügyminiszterei és az Arab Liga külügyminiszterei között. Nagyon intenzív politikai párbeszéd folyt, ahol nagyon fontos közös nyilatkozatot fogadtak el nagyon fontos kérdésekben, és nem csak a szíriai közel- keleti békefolyamatról, hanem horizontális kérdésekről is, és elkötelezették magukat az e, emberi jogok teljes tiszteletben tartása véget, valamint a nemek közti egyenlőség fenntartása véget. Továbbá Elfogadtak egy munkaprogramot is a következő két évre, amely ki, számos kérdésre kiterjed, ideérve az, az emberi jogokat, férfiak-nők közti egyenlőség kérdését, és várjuk, hogy miként fogják ezt megvalósítani, ezt a szervezetek és a régiók, Elnézést kérek, nincsen eh, a tolmácsolás 20, eh, perc múlva, 20 másodperc múlva megszűnik, ezért kérem, hogy eh, válasz egy dolgot szeretnék még említeni, mégpedig az a UN Women-nel való együttműködés az ENSZ nőjogi szervezetével, amely egy nagyon fontos kérdés. Erről azt szeretném elmondani, hogy nagyon szorosan együttműködünk velük és aláírtunk egy szándéknyilatkozatot is, amiről a bizottság majd röviden szótájt a tavaszi dokumentumában. Ennél többet nem akarok most elmondani. Köszönöm szépen, elnök. Elnézést, mivel 12.30-kor megszűnik az tolmácsadás, hogyha elmennek, azt kérem, Szeretném önöknek nagyon fontos, nagyon boldog karácsonyt kívánni, önök nagyon fontosak szám, számukra. Az utolsó szót megadom Kosta asszonynak egy percben. Grazie anche io faccio molti auguri a te Presidente e tutti i colleghi. Köszönöm szépen. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, és köszönetet mondanék a titkárságnak és itt bizottságunkban, ugyanis nagyon sokat segítettek és a tunéziai delegáció munkája is kitűnő volt. Nagyon gyors megjegyzéseim lennek, lennének. Szeretném kiemelni még egyszer, hogy az muszlim asszonyok támog, asszonyokat támogassuk, ugyanis nagyon nehéz munkát végeznek, megpróbálnak az iszlám és a demokrácia között kapcsolatot kialakítani. Ahogyan elhangzott, Zaborszka asszony is mondta, egyfolytában változik a helyzet. De föl kell fedeznünk, hogy mi a közös pont ezen országok között, illetve mely különbségek vannak, ezzel és teljesen egyetértek. A parlamenti női parlamenti képviselők részvétele például a mediterrán parlamenti közgyűlésben lehet erre egy jó példa. És ami az új megállapodásokat illeti az Arab Ligán belül, ez már a jelentésem beterjesztése után történt, ezért nem tudtam ezzel foglalkozni. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy térjünk vissza a nemi szervek megcsonkítása elleni küzdelemhez, illetve a diszkrimináció egyéb formái elleni küzdelemhez. Ahogyan Kratza asszony is elmondta. Fölmerült a kérdés a vallások közötti párbeszéd tekintetében ezt a nők vezethetik. A koptok például, kopkeresztények Egyiptomban nagyon súlyos kockázatokat szenvednek el, nem tartják tiszteletben vallásgyakorlási jogukat. Szíria nincs benne ebben a jelentésben, Gabriele asszony például, és Gustafsson úr is megnyilvánultak. De szerintem óvat, óvatosnak kell lennünk, ugyanis a demokratikus folyamatnak mindenképpen befogadó jellegűnek kell lennie. Ne csupán politikai folyamatnak. Gabriele asszony ezt megemlítette, mind a ketten láttuk, hogy ez mennyire fontos, főként Tunéziában. Aztán a kampányok kérdése merült még fel. Nagyon nagy figyelmet kell fordítanunk arra, hogy itt az alaptéma a partnerség és a támogatás, meg, támogatás megerősítsük a nők szerepének növelésében. Itt szociális, gazdasági, politikai szerepükre egyaránt gondolok. A mikrohitelek esetében pedig el kell mondanom, hogy a Világbank létrehozhatna egy garancia alapot, és ez biztosíthatná, hogy a kamatlábak nem olyan magas. Köszönöm szépen elnézést, hogy félre szakítom a módosítások benyújtásának határidője február 15 délután 5 óra, valami, és február 19-én szavazunk el er-, erről. Márciusban kerül a plenáris elé. Mielőtt lezárom az ülést, elmondanám, hogy köszönöm szépen az minden képviselőnek, hogy jelent E, részt vettek. Köszönöm szépen a politikai tanácsadóknak, önök nélkül nem egy napot sem tudtunk volna túlélni, ezért nagyon köszönöm az önök munkáját, köszönöm szépen a bizottsággal, tanácssal való együttműködést, és természetesen a tolmácsoknak is, akik nagyon fontosak, e, kellemes karácsony, boldog új évet kívánok, és végül, de nem utolsó sorban, szeretném megköszönni Juttának és a titkárságnak a fantasztikus munkáját, amit bedobtak, és amely lehetővé tette, hogy mi a saját munkákat elvégeztük. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, kellemes karácsony, boldog új évet!